Kedves kollégák, már is egy kicsike késésben vagyunk, ami teljes mértékben az én hibám, de akkor vágjunk is bele a munkába. Az elnök közleményei következnek a raportőrök kinevezésével kapcsolatban. tehát az előadó kinevezését kell elmondanom. Kettő repülésről szóló szövegről van szó, itt az elnök és az alelnök. Feladata Makaóról és Sri Lankáról van szó, és a koordinátorok döntése az volt, hogy ez az elnökhöz kerüljön. Aztán vannak vélemények, amiket megvitattunk és döntést hoztunk a koordinátorok ülésén az egyik a Staff Working Document és a belső piac, a második pedig az a kommunikáció, az a közlemény, ami a beruházási politika, kereskedelmi politikához való igazítását illeti. Ez egy olyan közlemény, ami a leegyszerűsített MFF-es agendáról szól, és a koordinátorok úgy döntöttek mindkét esetben, hogy nekünk ezzel kapcsolatban nincsen feladatunk, mert ez a Költségvetési Szakbizottsághoz tartozik. Tehát végül is úgy döntöttünk, hogy nem kell nekünk ezekkel a témákkal kapcsolatban semmilyen munkát elvégeznünk. Ami a tanulmányokat illeti, a koordinátorok megegyeztek abban, hogy öt tanulmányra van szükség. Az egyik a kabotással kapcsolatos, a másik a bioüzemanyagokkal, aztán a szárazföldi közlekedés társadalmi körülményei, a nagy projektek, a különböző mezőgazdasági és kulturális örökséggel kapcsolatban, és az utolsó pedig a STOA panellel kapcsolatos. A STOA panel elvállalta azt a tanulmányt, amely a bioüzemanyagokról szól, Lichtenberger asszony integet, hogy agroüzemanyagoknak, nem bioüzemanyagoknak kell ezeket hívni, jó? Tehát agrofuels, és nem pedig biofuels. Vagy mondhatjuk esetleg azt, hogy agro per bio üzemanyag, és akkor a STOA panel elkészíti majd az ezzel kapcsolatos tanulmányát, és ezt nyilván velünk is ismertetik majd. A komitológiai hírlevelet köröztettük, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az ITRÉ-vel lesz a CEFEL kapcsolatban egy közös meghallgatás, illetve a finanszírozással kapcsolatos kérdésekről, április 24-én délelőtt lesz ez a közös meghallgatás az ITRÉ-vel. És május 8-án csütörtökön, szintén délelőtt, a TEN-T guideline-okról, délután pedig a reptéri csomagról lesz egy meghallgatás tehát még majd meg kell néznünk, hogy melyik teremben tudjuk ezt megszervezni, de az akarat megvan. Egyébként a május 8-át úgy választottuk ki, hogy délelőtt és délután két külön témáról lesz szó, délelőtt a tentéről, délután pedig a reptéri csomagról. A tenté koordinátor Brinkos úr írt egy levelet, amelyben azt kéri, hogy vizsgáljuk meg az ő témájára vonatkozó petíciót, amikor majd befejeztem az elnök közleményeit, akkor mindenkinek szót adok, aki szeretne, de először is befejezném az elnöki közleményeket. Több koordinátor elmondta a véleményét Brinkos úr leveléről, és természetesen ezeket összegyűjtöttem, és ezeket Brinkos úrnak is el fogom juttatni de meg kell néznünk, hogy a petíciót ugye milyen időkereten belül kell elbírálni, úgyhogy nekünk is gyorsan kell lépni, és a levelünket a petíciós szakbizottság elnökének kell majd eljuttatnunk, hogyha nekik esetleg van kérdésük, akkor meg tudjuk egymással osztani az aggályokat. Tehát ez volt Brinkhost úr levele. Aztán megegyeztünk abban, hogy Cikao asszony továbbra is felelős legyen a gender mainstreaminges kérdésekért, az esélyegyenlőségi kérdésekért. Aztán az egy évek alatt nagyon hosszú vitát folytattunk a koordinátorok ülésén a határokon átnyúló végrehajtásról, és azt kérték tőlem a koordinátorok, hogy Kálász úrnak írjunk egy levelet, amelyben megkérjük, hogy az irányelv jogalapjával kapcsolatban fejtse ki részletesen a bizottság véleményét. Aztán itt van az Ability Week. Mi úgy gondoltuk, hogy a Mobility Week szeptember 16-tól 22-ig kerülne megrendezésre, és akkor ez lenne a mobilitás hete és ezen belül 17-én és 18-án szeptemberben a városi mobilitás napjai lesznek, és azt a kérést is kaptam, hogy nézzek utána, hogy hogyan tudnánk a mobilitási hét megszervezésében aktívabb szerepet vállalni itt a parlamenten belül. Kancsán és Cikau kollégák azt kérték a Stoával kapcsolatban, hogy a kezdeményezéseiket a márciusi ülésen fogadjuk el, és akkor ezeket tovább tudják vinni a STOA panelbe. A gigalinerekkel, az óriás kamionokkal kapcsolatban azt a kérést kaptam, hogy keressen fel Kalász biztos urat, hogy nézzük meg, hogy hogyan közlekedhetnek ezek a kamionok, és hogy a bizottságnak milyen módon kell a véleményét közölnie a parlamenttel. A koordinátorok és a jogi szolgálat is úgy vélte, hogy még Kalasz biztossal tárgyalnunk kell, mert úgy tűnik, hogy más a jogi vélemény a bizottság és a parlament részéről. És mivel több esetben is megkértek már, hogy beszéljek Kalasz biztossal, ezt én meg is tettem, és egyelőre azt a választ kaptam, hogy a gigalinerek határokon való átlépéséről egyelőre még nincsen meg a bizottság konkrét véleménye, és Kalász biztos, mielőtt nyilvánosságra hozna bármit is, el fog jönni ide a közlekedési szakbizottságba, és be fog számolni az óriás kamionokról szóló bizottsági állásfoglalásról, a döntéseit meg fogja indokolni, és csak utána kezdődik meg majd a bizottsági vélemény nyilvánosságra hozatala. Úgy gondolom, hogy a gigalinerekkel kapcsolatban elég komoly és heves vita fog majd itt kialakulni Kalesz biztos és a szakbizottságunk tagjai között. A koordinátorok egyébként ezzel kapcsolatban elmondták, hogy elfogadhatatlan, hogy a bizottság bármit megtegyen tényleg úgy, hogy egyáltalán nem konzultál a parlamenttel, ezeket a kritikákat el is fogadta Kalász biztos úr, és ígéretet tett arra, hogy a gigalinerekkel kapcsolatban mindenféle nyilvánosságra hozatal előtt eljön majd ide, és beszámol a bizottság szándékáról a parlament előtt. Ami a tentét illeti, a belvízi hajózással kapcsolatos átfogó hálózatról is kell még beszélnünk kell ez biztossal, mert úgy véljük, hogy vannak még olyan kérdések a belvízi hajózással kapcsolatban és a belvízi kikötőkkel kapcsolatban, amiket részletesebben figyelembe kellene venni a TNT törzshálózatában, úgyhogy még erről is fogunk beszélni. Aztán Kramer úr felvetett egy kérdést a zöldek részéről, ez a levegő minősége a repülőgépekben. Kramer úr úgy vélte, hogy a bizottsággal meg kellene még vizsgálnunk ezt a kérdést, és amikor meg lesz majd minden információ, ami szükséges, akkor természetesen beszámol erről a témáról, és utána a koordinátorok megnézhetik ezt a kérdést, tehát amikor a bizottság részéről és más forrásokból is rendelkezésre áll majd minden szükséges információ. Végignéztem a papíromat, azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Koch úr is meghozta a megfelelő döntést, úgyhogy az ICO-val kapcsolatban is elkezdhetjük a munkát. Ki is szeretett volna hozzászólni? Vandalen, Lichtenberger, Leichfried, Koch úr, Kancsan úr, azt hiszem, hogy mindenki pedig még csak az elnök közleményeinél tartunk. Hát mindenkit arra kérnék, hogy röviden szóljon hozzá, Vandálen úr parancsoljon. Köszönöm szépen, valóban rövid leszek. Nagyon örülök annak, hogy Kalász biztos úr az óriás kamionokkal kapcsolatban azt mondta, hogy beszámol majd a parlament előtt a bizottság szándékairól. Ennek örülök, Kálasz biztos úr egyébként mindig hallgat a parlamentre, és mindig beszámol a parlamentnek. Az óriás kamionokkal kapcsolatban tehát várjuk Kálasz biztos urat, mindannyian tudjuk, hogy elég nehéz kérdésről van szó, tulajdonképpen még az elnevezésen feltétlenül jó, hogy most gigaliner vagy óriás kamion, Egyébként nálunk Hollandiában eléggé jók a tapasztalatok az óriás kamionokkal kapcsolatban, ezek nagyobb, nehezebb kamionok több árut szállítanak, és ezek környezetvédelmi és biztonsági szempontból is megfelelnek. Mi egyébként inkább az óriás kamion kifejezést használjuk Hollandiában. Köszönöm a kollégákat, azt kérem, hogy az egyre hosszabb kamionokról lefolytatandó technikai vitát ne most tegyük meg. Lichtenberger asszony. Brinkhorn Brinkhor Turin a koordinátor, és én a kollégákkal közösen, akik ott voltak ezen a terep szemlén, választ adok majd a koordinátoroknak, és úgy tűnik, hogy kevés az információ, nagyon kevés ezzel kapcsolatban. A másik megjegyzésem a CEF, a Connecting Europe facility vonatkozik hogyha a tengeri kikötőknél is megnézik, hogy melyek szerepelnek ebben a rendszerben, mert ott van a kikötők felsorolása, ez mindenre vonatkozik, ahol nem határoztak meg prioritásokat. Nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy a kikötőket is valamilyen sorrendbe rakjuk prioritás szerint ez fontos lehet a további tervezés szempontjából, hogyha már az áll, hogy jobban kellene ezeket igénybe venni, és integrálni a munkába. Ez a parlamentnek egyik fontos elvárása volt, véleményt írtunk róla, hogy a kikötők szerepe meghatározó, azonban a kikötők kikötőket is sorrendbe kell rakni, és ez nem csak a belföldre vonatkozik, hanem nyilvánvalóan az összes tengeri kikötő. Köszönöm szépen. Én tulajdonképpen csak annyit tehetek, hogy elmondom, hogy miről volt szó a koordinátorok ülésén. Mi a belvízi hajózásról és a belvízi kikötőkről beszéltünk. Hogyha valaki szeretné továbbvinni ezt a témát, akkor megteheti valamikor máskor, de most nem vitázunk, és nem is fogom kijelenteni, hogy kinek van igaza és kinek nincs. ami tegnap a koordinátorok ülésén elhangzott, az a belvízi kikötőkről szólt. Lágfrid úr. Köszönöm szépen. Én a gigakamionokkal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Most nem fogok Péterrel összeveszni sem a név, sem a tartalom tekintetében. Nem értek vele teljes mértékben egyet, csak ennyit mondanék. Tehát megvannak a szabályok, amelyek az óriás kamionokra vonatkoznak, a tanács meghozta a döntését, és most a tagállamok a bizottság engedélyével alkalmazhatják az óriás kamionokat, amennyiben kívánják. Szerintem ez egyébként az európai jog sárba tiprása, úgyhogy nagyon is jó lesz, hogyha eljön ide a biztos úr, és beszámol erről a jogsértésről hogyha van lehetőség a módosításra, akkor mondjuk el a biztosnak a véleményünket, és akkor módosítsák ezt az irányelvet. Teljesen e- elképzelhetetlen számomra, hogy vannak olyan biztosok, akik az európai jogot ilyen szinten semmibe veszik. Hát a bizottság ugye elvileg az európai szerződések letéteményese, és ahelyett, hogy védenék a szerződéseket, megsértik azokat. Úgyhogy várjuk a biztos, jöjjön csak el ide, és mondja el, hogy mit kíván tenni. Mert a helyzet a jelenlegi módon nem maradhat, mindenképpen változtatásra van szükség, mert ez az eljárás eljárás elfogadhatatlan. Mint ahogy Hidegárd biztos asszony sokszor elmondja, a törvény az törvény. Na akkor most még egyszer elmondom, hogy miről van szó. Beszéltem a biztossal, és most nem arról van szó, hogy jók-e vagy rosszak az óriás kamionok, mindenkinek más a véleményén, talán jobban egyetértek önnel, mint más tagok, van Dalen úr a másik véleményem van, a másik oldalon áll, de mindegy, ez így rendben van. Az én aggályom tulajdonképpen csak a parlament szuverenitásának a sérülése, ezért gondoltam úgy, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy megkeressük a biztost, és elmondjuk neki, hogy számunkra ez az eljárás nem kielégítő. Tehát, hogy itt óriási hiányosságok vannak, és hogy nem hozhat meg olyan döntéseket, és nem dolgozhat úgy, hogy egyáltalán nem konzultál a parlamenttel. És úgy tűnik, hogy a bizottság vette is a lapot, és most már tudják, hogy konzultálniuk kell a parlamenttel mindenféle politikai döntés vagy döntés megváltoztatása előtt. Éppen ezért, visszatérve arra, amit Leichfried úr elmondott, nekünk is el kell készítenünk a jogi véleményünket. Tehát ez egy bizottsági, szakbizottsági jogi vélemény lesz, amely elmondja a véleményét a jelenlegi hatályos jogszabályokról, amelyek értelmében ugye most lehetséges a határokon átlépő forgalom az óriás kamionok esetében is. Tudjuk, hogy itt szubszidiaritási kérdésekről van szó. De az új szöveg és az új szöveg jogi értelmezése komoly problémákat vethet föl. Én magam is egyébként jogász vagyok, tehát tudom, hogy szükség van arra, hogy a jogi szolgálat elkészítse a jogi véleményt. A koordinátorok mindannyian egyetértettek ezzel. Tehát Kalász úr mindenféle nyilvános nyilatkozat előtt eljön hozzánk és beszámol, és akkor a mi jogászaink is belenézhetnek majd az új szövegbe. Tehát tökéletesen egyetértek azzal, amit elhangzott, de az én szerepem, mint szakbizottsági elnök, az egyrészt az, hogy itt most elmondjam a véleményemet, és utána, hogy a biztos felé kommunikáljam, hogy az a tény, hogy a bizottság nem konzultál velünk, elfogadhatatlan, és hogy ezen mindenképpen változtatni kell. Lichtenberger asszony, de nagyon gyorsan. Köszönöm, csak azt szeretném megkérdezni, hogy mikor jön el Kalász biztos, a koordinátorokkal találkozik, hogy egy rendes szakbizottsági ülésre jön? Hát 9 óra 30 perc van, és ezt a kérdést én tegnap délután hatkor kaptam, úgyhogy megpróbálom elérni, hogy itt legyen a biztos. Gondolom, hogy rendes szakbizottsági ülésen, szerintem ez a legjobb, úgyhogy így lesz is majd időnk felkészülni. Nyilván a biztosnak is időre lesz majd szüksége. Káncsán úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Rendben van, ami azt tovább illeti, két kérdé- kérésük volt két jelentéssel kapcsolatban, és sajnálatos módon egyik kérésünknek sem tettek eleget. Tehát nem is ez aggaszt leginkább, hanem a május 8-i határidő. Most még ugye február van, és a tentékről szóló ö, meghallgatás, illetve a CEF-ről szóló, a Connecting Europe Facilitator szóló meghallgatás akkor lesz de ez túlságosan hosszú idő. A CEF esetében ez még nem is olyan nagy gond, mert hiszen ott 2020-ról van szó, de a tentéknél szerintem egy kicsit gyorsabban kéne eljárni, mert e, tegnap is beszéltünk arról, hogy nagyon nagy szükség van mi hamarabb meghozni a hogy meg jóvahagyni a, a pénzügyi eszközöket, jó lenne, hogyha világos lenne, hogy mit szeretnénk, világosak lennének a szándékaik, tehát én azt kérem, hogy gyorsabban kerüljön sor erre a meghallgatásra, és lehet, hogy a tentéket külön kell választani a CEF-től. Kérem, hogy ezt a kérésemet legalább hagyják jóvá, mert ha nem, akkor nagyon komoly gondunk lesz a 2007-2013-as kerete belül is leszünk kész. Elnök. Antonio. Én már így is sürgettem a dolgot mert a Connecting Europe Facility az ITRE-vel együtt, ez a meghallgatás az ITRE-vel együtt kerül megszervezésre. Ennél gyorsabban ezt nem tudjuk megszervezni. A, a húsvét miatt. És nem csak a mi húsvétunk miatt, hanem az ortodox húsvét miatt sem Hát sose gondoltam, hogy tudni fogom egyszer valaha, hogy milyen húsvétok léteznek, de hát ez a realitás. Tehát nem lesz időnk arra, hogy meghívjuk a szakértőket és a többi előadót. A május 8-a nagyon hamar be fog következni. És a jelentéstevőknek addigra ugye meg kell írni a jelentést. A jelentéstevők azt mondták, hogy szerintük szeptemberig, októberig úgyse lesz szavazás itt. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Tudom, hogy a tagállamok is nagyon aktívak ebben a témában, és a különböző szervezetek is, de szerintem május 8 az, egyet, az első lehetséges olyan dátum, amikor meg tudjuk szervezni ezt a meghallgatást. Egyébként próbáltam én ezt korábbra, korábbra hozni, illetve a cef való kapcsolat is megváltoztatni, de hát ez mind lehetetlen. Úgyhogy ez a helyzet. De próbálunk minél gyorsabban azért haladni ezzel. Értem az érvét, ennyit tudunk tenni. Komócakosz úr ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr teljes mértékben egyetértek az, ezzel a kéréssel, tehát, hogy a TNT hálózattal nagyon-nagyon gyorsan kéne foglalkoznunk. Ertog úrral ugye közösen dolgozunk ezen, és jogi ogoknál fogva ezért eddig nem sikerült a meghallgatást megszervezni, de ez a két meghallgatás egyszerre, hát ez elég nehézkes. Pontosan ezért kerül pontosan ezért kerül sor május 8-ára meghallgatása, pedig jó lenne hát hamarabb megszervezni ezt. Elnök, igen, hát parlamenti folyamatok, eljárások, nagyon nehéz ügy. Akik már régóta itt vannak, tudják, hogy ezt a parlamenti monolitet elég nehéz kikerülni. Kokkur következik. Köszönöm szépen. Én az óriás kamionokhoz szeretnék hozzászólni, és egy pozitív megjegyzésem lenne. Nem szeretném, hogyha félre, félrevezető információk látnának itt napvilágot. A bioüzemanyagok és az agroüzemanyagok eltérnek, de az öko egyensúlyhoz mindenképpen hozzájárulnak elnök. Hát meg kell határozni majd előbb-utóbb, hogy mi az, hogy agroüzemanyag. Foster asszony következik. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem fogok üzemanyagokról beszélni, hogyha ezt megengedik. Kramer úr mondandójához szeretnék csatlakozni a levegő minőséggel kapcsolatban. Nagyon komoly lobby csoportok keresnek meg minket. Mi nem vagyunk tudósok, ezért nem tudjuk megítélni, hogy van-e gond, hol van a gond. Azt tudom, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy bizonyos típusú repülőgép, ahol aminek nem voltak rendben a rendszerei. A kérdés az, hogy vajon kivel vegyük fel a kapcsolatot, hogyha ilyen típusú kérdésünk van. Elnök, hát én senkivel nem veszem fel a kapcsolatot. A koordinátorok azt a döntést hozták, hogy Kramer úr gyűjtse össze a, bizony, a bizonyítékokat, a tényeket, és aztán térjen vissza hozzánk, tehát számoljon be erről. Tehát a koordinátorok azt döntötték, hogy szakbizottsági szinten ne lépjünk, várjuk meg, amíg Kramer úr összegyűjti a szakszervezetektől, vagy bármilyen forrásból a tényeket, adatokat, bizonyítékokat, és aztán vissza, visszatérvén beszámol a koordinátoroknak ezt. Foster azt, hogy elnézést, lehet, hogy félreértettem, mert azt, úgy értettem, hogy azt mondta az imént, hogy majd nyomozzunk, de nem mi nyomozunk, mondja az elnök, hanem Kramer úr. Jó, akkor a koordinátorok ülésével kapcsolatban bármi más, úgy látom nem, akkor elfogadják a koordinátorok döntéseit. Köszönöm. Most pedig következik a következő napi rendi pont, az én jelentésem. A tengerészek minimum képzési szintjéről szól ez. Alapvetően arról van szó, hogy a tagállamok által elfogadott STCV egyezményben megfogalmazott változásokat át kell emelni az EU-s joganyagba. Tehát a Nemzetközi Tengerészeti vagy Tengeri Hivatal STCW egyezményét kell átemelni. Nos, korábban is történtek már hasonló események, a irányelveken keresztül ö, rögzítettük a korábbi W változa, ö, módosításokat. Most arról van itt most leginkább szó, hogy a szöveget, a joganyagot javítsuk, illetve hogy frissítsük az új, módos, az új fejleményeket, rögzítsük benne. Egyetlen komoly változás van, a, gyakorlatokkal kapcsolatos öm, jogsz, ö, szabályokkal kapcsolatos az egyetlen ilyen komoly öm, komoly változtatás, illetve az is nagyon fontos, hogy évente kell felülvizsgálni a tengerészek képesítéséről szóló engedélyt, és a következő változásokat emelném ki. Először is a személyes adatok védelmének megerősítése, anonimmá kell tenni anonimmá kell tenni, és erre van egy szép angol szó, a tengerészekről szóló személyes adatokat. Tehát biztosítani kell azt, hogy csupán statisztikai elemzést szolgáljanak ezek az adatok. Aztán a, st a statisztikai adatokat közé kell tenni, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy európai szinten történjen az adatgyűjtés fontos lenne, hogy világosabb képet tudjuk alkotni a foglalkoztatási helyzetről. A Lisszaboni szerződés értelemben áldolgozott komitológiai erről beszélhetünk, és én próbáltam jobban megfogalmazni a szöveget, hogy a 2011-es intézményközi egyezményt is tükrözni tudjuk. Nagyon fontos, hogy megfelelő különbséget tudjunk enni az alkalmasági bizonyítvány és a képesítési bizonyítvány között. Ezzel kapcsolatban is vannak javaslataim. A manilai egyezmény, a manilai módosítások idén január 1 esélyén léptek hatályba. Ezeket kell valahogyan megnyilvánítani az EU-s joganyagban, azért, hogy ne legyen összeférhetetlenség az európai törvények, jogszabályok, illetve a tagállami törvények között. A Dán elnökséggel sorosan, szorosan együttműködtem, hogy ezt meg tudjuk oldani. Módosításokat nyújtottam be, és remélem, hogy ezeket el tudja fogadni a szakbizottság. Még egy dolgot szeretnék erről mondani. Együttműködtem Ole Christensen úrral, a Foglalkoztatási Bizottság véleményének ő az előadója ebben a témában. A minimum pihenési időszakra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy leginkább a manilai módos, vagy inkább a manilai módosításokat kell előtérbe helyezni, amelyek egyébként gyengébb értelműek, megengedőbbek, mint a jelenleg hatályos jogszabályok. Nagyon jó volt az együttműködés a két szakbizottság között, és megpróbáljuk azt elérni, hogy a lehető leggyorsabban megegyezünk a Dán elnökséggel ebben a témában, illetve hogy a manilai egyezmény mi hamarabb megvalósuljon, az EU, vagy átkerüljön az európai joganyagba. Komucákos Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, stratégiai kérdés a, a tengerészek képzése, és nem lenne jó, hogyha ez a képzés zöggenőket szenvedne, úgyhogy tegyünk meg mindent azért, hogy sokat tudjuk befektetni ebbe a, ebbe a szakmába, a biztonságba, illetve a tengerészek munkakörülményeit is védeni kell. Támogatom tehát a bizottsági javaslatot és a módosításokat is. Így megfelelünk a 2010-es manilai módosításoknak. Elnök úr, azt hiszem jó irányba haladunk, és támogatom az ön javaslatait. Úgy vélem, hogy hangsúlyoznunk kell azt is, hogy kizárólag statisztikai célokra lehet felhasználni a tengerészekről gyűjtött személyes adatokat. Nos, az irányelv hatályba lépési időpontjával kapcsolatban is fölmerülnek kérdések, illetve, hogy ez mennyiben kötődik a Manilai Egyezményhez, amely 2012 elején lépett hatályba. A mi jogszabályalkotási eljárásunk még folytatódik, és hát legalább hat hónappal le fogunk maradni a Manilai Egyezmény hatája lépésé, hatályba lépéséhez képest. Az Európai Uniós zászló alatt hajózó hajók személyzetére egy nemzetközi egyezmény vonatkozik, mely hatályos, de közösségi, EU-s jogszabályok akkor még nem lesznek hatályosak. Aztán ott vannak a harmadik országok problémái is, ugye a harmadik országokkal vagyunk kereskedelmi kapcsolatban, és ők már átemelték, átvették a Manilei Egyezményt. Nem tudom, hogy ezt a problémát hogyan lehet megoldani, egy elnök úr, de a lehető leggyorsabban kéne ezt tenni. Minél gyorsabban tető alá kell hozni ezt az irányelvet, elfogadni, jóvá hagyni, nem tudom, hogy ezt a fogas kérdés, hogyan lehet a leggyorsabban megoldani. Még egy dolog, elnök úr. Tudom, hogy új adatokkal nem lehet kiegészíteni ezt a dokumentumot, hiszen már ugye egy létező manilai egyezmény alapján dolgozunk, de valamit szeretnék kiemelni, egy nagyon fontos dolgot, ez a tengerészek képzése. Illetve nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a kalóz, kalózokkal e, felvegyük valahogyan a harcot, tehát meg kell próbálni valahogyan ezt a e, féket szabni ennek a ennek a e, jelenségnek. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, a módosítást már úgy szöveget már nem lehet bele tenni a szövegbe, de lehet, hogy egy preambulum bekezdéssel lehetne utalni a kalózokra, hogy hogyan lehetne úgy mm, képesíteni a, a tengerészeket, hogy erre is fel legyenek készülve. Köszönöm. Grazie, president. Ugyiasz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Nagyon fiatal a jelentéstevő, de ennek ellenére kiváló adatokkal javította ezt az anyagot. Hát nem nagyon van mozgásterük, nem nagyon lehet javítani már ezt a szöveget. Ugye korábban is szóltak már erről irányelvek, a tengerészek képesítéséről. Arról van szó, hogy az Európai Unió joganyagába meg kell jeleníteni a módosításokat. Egyébként ezeket a módosításokat örömmel fogadjunk, fogadjuk, örülünk annak, amit Simpson úr hozzátett ehhez, jobb a megfogalmazás, sokkal világosabb, közérthetőbb. Szeretném még azt aláhúzni, hogy Csupán statisztikai célokra lehet gyűjteni személyes adatokat a tengerészekről, és ezért is, és ebben az értelemben megemlítem azt is, hogy anonim adatokról van szó, garanciákat szeretnénk arra, hogy ezek az adatok hozzáférhetőek legyenek, de ugyanakkor titkosítva is legyenek. Anonim módon. Európai uniós szinten kell, véleményem szerint az EU, a tengerészekről szóló adatokat tárolni, ez mindenképpen segít majd, illetve segíti az Európai Uniós munkanélküliségi problémát is. Ez a szektor, ebben a szektorban nagyon nagy a munkaerő igény, illetve hiány. Ahogy a Simpson úr is mondotta, meg és Komucakosz úr is, le vagyunk maradva, úgyhogy fel kell gyorsítani a folyamatot, 2010-ben hozták meg a manilai egyezményről a döntést, és már hatályba is léptek idén január 1 Köszönöm, Foster azt. Yeah, thank you, Chairman, and um, thank you for your Köszönöm szépen, és köszönjük ezt a rendkívül átfogó szöveget, köszönjük a megjegyzéseket a jelentéséről. Úgy gondolom, hogy támogathatjuk ezt a szöveget, mert mindannyiunk számára egyértelmű, hogy megfelelő képzésre van szükségük a tengereken dolgozóknak, és a megfelelő tanúsítványokat is meg kell kapniuk ehhez. Az egyetlen aggály, ami bennem is felmerült, az tulajdonképpen benne van a szövegben, tehát az egyik legfontosabb aggály az, hogyha mondjuk az egyik adatbázisból egy másik adatbázisba átkerülnek az adatok a tagállamok között, akkor nem mindig összeegyeztethetőek ezek az adatbázisok, és így a tagállamoknak figyelembe kellene venni ezeket a különböző jellegű információkat. Az átültetésnél pedig a határidőket szeretném kiemelni, tartható határidőt kell megfogalmazni, hogy a tagállamok tényleg képesek legyenek a végrehajtásra a határidőn belül. Ami pedig az adatok titkosságát vagy anonim jellegét illeti, az ezzel kapcsolatos résszel is egyetértek, és az a módosítót, az a módosító, amit ezzel kapcsolatban megfogalmazott, valóban szintén jó és elfogadható a személyes adatokat nem lehet ide-oda küldözgetni, ez egyáltalán nem elfogadható, úgyhogy az adatok védelmi titkosítását mindenképpen erősíteni kell, és reméljük, hogy a bizottság is figyelembe veszi majd ezt. Köszönöm szépen azt, hogy anonimizálás, az tulajdonképpen nem az én szavam, mert ez a szó már létezett, nem én találtam ki. Tusszász úr parancsoljon. Köszönöm Az IMO-nak megvannak a képesítésekkel és a tanul, tanúsítványokkal kapcsolatos szabályai. Természetesen mindennek az alapvető célja az emberi élet védelme és a környezet védelme. Az előadó véleményével maximálisan egyetértek abban, hogy a bizottság javaslata tulajdonképpen átvesz olyan már létező megállapodásokat, amelyekhez a tagállamok csatlakoztak. Ezek a megállapodások általában az IMO égisze alatt köttettek meg. Itt tehát tulajdonképpen már létező megállapodások átvételéről van szó, esetleg ezeken lehetne valamennyit változtatni. Ami számomra a problémát jelent az az, hogy véleményem szerint nem áll harmóniában a képzés, illetve a valós tengeri munkához szükséges készségek listája. Tehát a képzés során nem feltétlenül azokat a készségeket és azt a tudást szerzik meg a tengerészek, amire szükségük lenne. A hajókon alkalmazott technológiák nagyon gyorsan fejlődnek, a hajók modernebbek, a felszerelés modernebb, és sokszor ezek a változások, ezek a technikai fejlődések nem jelennek meg azonnal a képzésekben. Úgyhogy nagyon sok esetben nem valósul meg maximálisan az emberi élet és a környezet védelme, mert a képzések sokszor nem tartják a lépést a technikai fejlődéssel. Nagyon sok probléma van a teherszállító hajók hajókon a berakodással és a kirakodással ezeket a munkafázisokat is figyelembe kell venni, nem csak magát a szállítást. Ezen kívül a pihenő idő is sokszor problémás, mert sok esetben látjuk azt, hogy nem tartják be a minimálisan járó pihenő időt a tengerészek esetében. Mindenképpen további módosító indítványokat fogunk majd kidolgozni ezeken a területeken. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a tengerészek a hajón, tehát mindazok a személyek, akik egy hajón dolgoznak, és itt nem csak tengerészekről van szó, de hát összességében több száz ember is dolgozhat egy nagyobb tengerjáró hajón, és sokszor ezek a személyek különböző kategóriákba tartoznak, ezért nem mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és például nem is mindenkinek ugyanannyi pihenőidőt írnak elő. 2006-ban az ILO kidolgozott egy szöveget a tengeren dolgozók munkakörülményeivel kapcsolatban, és az Európai Uniónak is erre kell alapoznia az e tekintetben meghozott jogszabályait. Bár ez a szöveg 2006-os, de még mindig nagyon sok probléma van a tengeren dolgozók munkafeltételeivel kapcsolatban. Nagyon sok idő eltelt, nagyon kevés előrelépés történt, úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit felgyorsítanánk a vitát. László asszony. Euh, Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy tökéletesen egyetértek Gyorgosz kollégámmal a kalózok elleni harc tekintetében. Tehát nagyon jó lenne, hogyha a tengerészek specifikus képzést kapnának ebben a tekintetben is. Ezen kívül a jó gyakorlatok kézikönyvébe is fel lehetne venni egy ilyen fejezetet. Van már egy ilyen kézikönyv egyébként, amit az IMO dolgozott ki. Úgy gondolom, hogy ez tökéletesen jó megoldás lenne. Másodszorban, elnök úr, lehet, hogy valamit rosszul értettem az imént, de ami a hajók evakuálását és a vészhelyzetek kezelését illeti, ön azt mondta, hogy ez nem pihenési idő? mert azt mindannyian tudjuk, hogy a gyakorlatok nagyon fontosak, de tulajdonképpen pihenő időnek csak azt az időt tekinthetjük, amikor tisztán pihen, mondjuk aludni tud az adott személy. A pihenő idő tényleg nagyon fontos, mind a szárazföldi, mind pedig a tengeri közlekedésben. Karamitsos úrnak adok szót az Európai Bizottság részéről, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönjük szépen ezt a remek jelentést, ez tényleg nagyon jó. Mindenki, aki itt hozzászólt, azt a véleményét mondta el, hogy fel kellene gyorsítani az eljárásokat, minél gyorsabban meg tudjunk egyezni a tanácssal, hogy minél hamarabb hatályba léphessen ez a szöveg. Itt tulajdonképpen nemzetközi jog átültetéséről van szó. Egyetértek azokkal, akik elmondták, hogy az adatvédelem tekintetében még előre kellene lépnünk, és majd meg, megtaláljuk azt a megfelelő szót, amivel illethetjük mondjuk az anonimizálást. Ami a pihenési időt illeti, a foglalkoztatási szakbizottság véleményét is meghallgattuk már, úgyhogy jó lenne, hogyha velük együtt egy közös, gyors és egyszerű megoldást dolgoznánk ki ebben a tekintetben. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy minél gyorsabban el kell érnünk azt, hogy az Európai Unió hatályos jogszabályait maximálisan betartsák. Vlasto asszony és Komucakos úr utaltak a kalózkodás kérdésére. Az IMO-nak vannak ajánlásai ezzel kapcsolatban, de ezek nem vonatkoznak a képzésre. Arról szólnak ezek az ajánlások, hogy hogyan kell fellépni kalóztámadás esetén, hogyan kell viselkedni, milyen felszerelésekkel kell rendelkezniük a hajóknak, de ezek nem szólnak a képzésről. Egyébként a bizottság véleményét figyelembe véve készítették el ezeket az ajánlásokat. Ami a képzéseket illeti, tehát hogy a képzések szóljanak-e a kalosztámadások kivédéséről, ezt talán felvethetnénk mi is az IMO előtt talán jó ötlet lenne, hogyha egy preambulum bekezdésben utalnánk erre a témára. Magában a jogszabályban, a rendelkező részben nem hiszem, hogy ilyen jellegű változtatásokat már meg tudnánk hozni. Az adatvédelemről azt hiszem, hogy nem tárgyal most a tanács, de mi természetesen kidolgozhatunk valami szöveget ebben a tekintetben is. Ami a végrehajtás intézményesítését illeti, itt van ugye a jogi oldal és a gyakorlati oldal a végrehajtás tekintetében. Minden, amit megtettünk az STCW esetében, minden módosítás már megtárgyalásra került, mind az IMO-ban, mint pedig nálunk és az EMSZ-ban is. A döntéshozatalt is fel kell gyorsítani, de azért mindenképpen szeretnénk tartani magunkat az intézményközi megállapodáshoz. Úgy vélem, hogy ebből egyértelműen kiderült, hogy nyitottak vagyunk, mi szeretnénk segíteni a parlament munkáját, és köszönjük a megjegyzéseket a szöveg jogi részének előrehaladásáról. De hát reméljük, hogy gyorsan lezelik majd ez a munka, és még a nyár előtt megegyezésre juthatunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök, szeretnék én is reagálni arra, ami elhangzott. A kollégák többen is hozzászóltak ahhoz, hogy a képzések tekintetében mire kellene jobban kitérni. Nem mondanám, hogy nem értek egyet, akár azzal, amit Tuszasz úr vagy Vlasztó asszony elmondott, de itt van az a probléma, hogy nekem egy IMO-s szöveggel kell alapvetően dolgoznom. És nagyon örülnék annak, hogyha meg lenne az a hatalmam, hogy az IMO szövegét megváltoztatom, és most lehet, hogy meglepő, amit mondok, nincs meg ez a hatalmam. Tulajdonképpen csak a szöveg átültetéséről van itt szó, tehát az egész szöveget vesszük úgy, ahogy van, és ezt kell átültetnünk. Tehát módosítást tulajdonképpen csak azokon a helyeken lehet javasolni, ami konkrétan minket illet a komitológiai eljárás, az adatvédelem mondjuk. Tehát az ilyen jellegű területeken tudunk csak módosítást javasolni. Komutszakosz úr elmondta, hogy jó lenne, hogyha a kalosztámadások ellen is kiképeznénk a tengerészeket. Nekem ez semmi problémám, bárki kiképezheti a tengerészeket a kalózok ellen. Én csak azt mondom, hogy az imo szövegen nem tudok változtatni. Tehát lehet, hogy az IMO-nak kellene többet tennie, és az EMSZ-ról szóló Fleckenstein jelentésbe ezt fel lehetne venni. Mondjuk ott megfogalmazhatnánk azt, hogy a kalóztámadások ellen is képezni kellene a tengerészeket, de hát mondom most a jelenlegi szöveg az egy átültetési jelentés, itt nem tudok ilyen változtatásokat javasolni. Tuszasz úr is elmondta, hogy hogyan kellene javítani a képzéseket, ezzel egyetértek, csak azt mondom, hogy jogi szempontból, amit mi most elvégzünk, az az ájamos szöveg átültetése nem mondom, hogy nem értek egyet azzal, amit elmondott. Egyet értek azzal, amit elmondott, csak uh, itt és most nem tudunk ilyen jellegű változtatásokat javasolni a szövegben. Természetesen az IMO-ra nyomást kell gyakorolni, és ösztönözni kell őket arra, hogy képezzék a tengerészeket kalóztámadás ellen. Az evakuációs gyakorlat valóban nagyon fontos, elég csak megnéznünk a Costa Concordia katasztrófáját, és ez ebből is kiderül. Azok, akik nem részei a legénységnek, beszéltünk ezekről a személyekről is, de hát úgy gondolom, hogy az alapvető képzést mindenkinek meg kell kapnia az evakuáció tekintetében, ez benne is van az IMO-s szövegben. tulajdonképpen azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy kedves kollégák, értsék meg, hogy nem olyan jelentést írok, ami az EU-s tengerészek képzésének a tanrendjét írja elő, hanem mindössze arról van szó, hogy az IMO-s jogszabályokat európai szintre ültetjük át. Tehát sajnálom, nagyon sok mindent nem tudok megtenni. A határidővel kapcsolatban valóban egy kicsit le vagyunk maradva a munkával. Ami a foglalkoztatási szakbizottságot illeti, ők a 15-ös szabályt alkalmazzák, és úgy gondolták, hogy esetleg közös jelentést kellene írnunk. Mi ezt megtámadtuk, és úgy gondoltuk, hogy másképp kellene eljárni, ezért lett a késlekedés. A Dán elnökség hajlandó dolgozni a bizottság is hajlandó dolgozni, úgyhogy a késlekedést nem a bizottság vagy az IMO okozta, hanem a parlament okozta, mert mi kértük ennek a külön szabálynak az alkalmazását, úgyhogy a késlekedést mi magunk okoztuk. Mondom, a határidőket módosítok március 22 déli 12 óra, de még egyszer mondom, hogy technikai jellegű módosítókat küldjenek, ha lehet, tranos szavazás áprilisban, plenáris szavazás májusban vagy júniusban, úgyhogy tényleg mi is szeretnénk ezt a kérdést még a Dán elnökség alatt megoldani. Ügyrendi pont? Komocákész úr. Igen, elnök úr, egy kérdést szeretnék feltenni a kalosztámadás elleni képzésről esetleg egy preambulum bekezdésben írhatnánk, írhatnánk valamit? Tehát magát a jogszabályt nem változtatjuk meg, de talán, talán egy preambulum bekezdésben írhatnánk erről. Gondolkozom, gondolkozom, hangosan gondolkozom. Hát, hogy el tudnánk ezt fogadni, mint preambulum bekezdés? Egy kicsit aggódom emiatt, szerintem megnyitjuk Pandora szelencéjét. Komocákos úr, azt javasolnám inkább, hogy amit elmondott, az teljesen észszerű, de talán a Fleckenstein óráltal elkészített m jelentésben kellene ennek benne lennie, nem en, ebben a technikai jellegű átültetési szövegben. Hát a belső görög problémákban nem szeretnék beleszólni, úgyhogy megadom a szót Tuxas úrnak. Köszönöm. Ne keverjük a szezont a fazonnal, ugyanis az STCV végrehajtása nem feltétlenül jár kéz a kézben a kalóztámadás elleni harccal. Hogyha megnézzük az európai és a nemzetközi szervezeteket, az ITF-et, az ETF-et, a tengerészeket tömörítő szakszervezeteket, akkor azt látjuk, hogy mindezek a szervezetek folyamatosan hallatják a véleményüket a képzésekről, de nem szeretnék feltétlenül keményebbé tenni a képzéseket. Most nem is szeretnék erre ennél részletesebben kitérni. Köszönöm szépen, akkor nézzük a következő napi rendi pontot. Ez pedig a belső piaccal kapcsolatos, az európai polgárokat és vállalkozásokat foglalkoztató kérdések. Ez egy vélemény, és az én feladatom az IMCO egy saját kezdeményezésű jelentést készített, és négy fő aggodalmukat fejezték ki a belső piacon milyen problémájuk van az európai polgároknak és vállalkozásoknak. Ez elsődlegesen a gépjárművek bejegyzését és az utasok alapvető jogait érinti ezek a kérdések. Na most az én véleményem a gépjárművek bejegyzésével kapcsolatosan az Európai Unió egy egységes típus jóváhagyási rendszert vezetett be, és harmonizálta a gépjárművek forgalmi engedélyeit. Hát ezzel könnyebbé vált más tagállamban gépkocsit vásárolni. A gépjár, ha a tulajdonosnak van egységes típus jóváhagyási rendszere, és megfelelő biztosítása, akkor ez újra regisztrálható egy másik tagállamban. Azonban számos panasz érkezik a polgároktól, nagyon gyakran szembesülnek kellemetlen formalitásokkal, és ezért bonyolultá válik a gépjármű újra bejegyzése a másik tagállamban. Ennek nem szabadna megtörténnie, úgyhogy van még javítani való, különösen akkor, amikor a lényeges jogszabályok megvalósítása a kérdés a tagállamokban, és hát a bizottságot felszólítjuk, hogy nézzék meg ennek az alkalmazását, és tegyenek meg mindent, hogy megkönnyítsék a gépjárművek regisztrálását. Ami pedig az utasok jogait illeti Taylorral a repüléssel, a légiközlekedéssel és a légiutasok jogaival kapcsolatosan hosszú vitát folytattunk már. Én most meg próbálom tükrözni azt, amit a többiek mondanak. Szóval az utasok védelmét harmonizálni próbáljuk, és ez meghatározó fontosságú az utasok, a polgárok számára, és hát nekik tudniuk kell, hogy egyenlő jogok és kötelességek vonatkoznak az egyes közlekedési módokra, és hát folyamatosan változnak a partneri viszonyok az egyes közlekedési módok között, tehát a multimodális utazások során is érvényesíteni kell az utasok megfelelő jogait. Nagyon sok kérdéssel kell ennek kapcsán foglalkozni, és ezért az utasok jogait Taylor úr jelentése tárgyalja, és Beck kollega is készít majd egy jelentést az utasok jogairól a teljes közlekedési szállítási szektorra kiterjedően. Na most ez meghatározó a közlekedés, a szállítás szempontjából, amire én kísérletet teszek itt a belső piaccal kapcsolatban, ez nem akarom keresztezni azt, amit ők csinálnak, hanem éppen, hogy a konzisztens megközelítés a fontos a mi részünkről. Tehát ezről van szó, ez a lényeg. A belső piac a polgárok és a vállalatok számára megérdemli azt, hogy legyen egy részletes saját kezdeményezésű jelentés. Erről Harbor kollega dolgozik ezen, és hát több más bizottság is részt vesz a munkában, és mi része vagyunk ennek említettem már, és az én véleményem az nem arról szól, hogy mit tehet a, a szállítás közlekedés a belső piacon úgy összességében. Itt két területre összpontosítunk, mert itt a belső piacról ezeket választjuk ki, amelyek különös aggodalomra adhatnak okot. Ez az én megjegyzésem, illetve ezzel vezetném fel ezt a véleményt, és akkor van egy jó pár hozzászóló, és ő Bakel úrral kezdeném. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, már ebben a minőségében a második nagyon fontos kérdéssel foglalkozott, ugye, illetve kettővel, a típus jóváhagyási rendszerrel, illetve az utasok jogaival, ami a gépjárművek más tagállamban történő bejegyzés, bejegyzését illeti, gondoskodni kell arról, hogy a költségek és az administratív ráfordítások minél alacsonyabb szinten maradjanak, és ami, amen, tehát itt megfelelően szabályozni kell, hogy milyen adók vagy illetékek fizetendők, és van itt még egy másik aspektus is, mégpedig a műszaki ellenőrzés, a gépjárművek műszaki vizsgája. Nem lehet, hogy ellentétes rendelkezések legyenek érvényesek a tagállamokban. Ennek ezért nagyon fontos közösen meghatározni, hogy melyek a vizsgálati standardok, legyen egy európai adatbank, ahol az adatokat centralizálják, és így módon egy Európában érvényes rendszer alakulhat ki és nagyon fontos, hogy a vizsgálati módszereket, tartalmakat dinamikusan továbbfejlesztjük. Ez is feltétele annak, hogy biztosítsuk a közúti közlekedés biztonságát. Hát, az utasok jogaival kapcsolatban komoly előrelépések történtek az elmúlt években. Azt gondolom, hogy az utas jogok a különböző közlekedési módokban meghatározásra kerültek, gondoljunk a légi közlekedésre, de azt hiszem, ahogyan ön is említette, elnök úr, hogy még szükség van egy közös keretre, egy európai keretre, amely minden módus, minden modalitásra kiterjed, és ezt harmonizálni kell, nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan biztosítani kell az összehasonlíthatóságot a jobb tájékoztatás érdekében, és hát mondom, az összehasonlítás is fontos, hogy megszüntessünk minden diszkriminációt az egyes közlekedési modalitások között mindenek előtt arra gondolok, hogy feltétlenül ki kell térni a, a, a, a különböző ö, hátrányal, ö, hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők ö, utazására vonatkozóan, hogy ne diszkrimináljuk őket a közös, illetve a belső piacon. Ki kell térni a légitársaságok inszolvenciára, illetve fizetésképtelené válására az elmúlt időszakban. Sok példa van erre, hogy a utasok millióit érinti az, hogy valamelyik légitársaság csődbe megy, és itt a 2009. novemberi jogszabály, amelyet mi fogadtunk el, a meghatározó. Hát ezek lennének a két legfontosabb, ez a két legfontosabb kérdés, és hát azt gondolom, hogy ennek alapján egy nagyon jó jelentés fog készülni. Nagyon szépen köszönöm, Szavisza asszony. Köszönöm szépen. Hát ö, sokat nem tudok hozzátenni, sok újat ö, azzal kapcsolatban, amit elmondott, de ha megengedik, akkor néhány ö, megjegyzést azért csak ö, tennék ö, az első megjegyzéssel kapcsolatban, ami a gépjárművek műszaki ellenőrzését illeti. Persze vannak már közös szabályok a vizsgálatra, de amennyire én tudom, ezeknek a műszaki vizsgáknak a lebonyolítása nagyon bonyolult, hogyha egy gépjármű az egyik országban megkapta a műszaki vizsgát, akkor ennek sokszor felülvizsgálják az érvényességét, úgyhogy nem igazán lehet tudni, hogy most akkor igen, milyen volt az a vizsgálat, megtörtént-e, vagy nem. És persze támogatjuk a bürokrácia csökkentését, persze, hogy támogatjuk a szabályok egyszerűsítését. Ez fontos, azonban nem szabad elfelejteni, hogy minden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 mindig, amikor a szabályokat jó szándékúan könnyítjük, akkor a gép, hogyha jó szándékúan valaki lopott gépjárművet vásárol, akkor nagyon komoly problémák állhatnak elő, úgyhogy itt a határon átnyúló elemet a lopott gépjárművek esetében meg kell nézni. A buszutasokkal kapcsolatban megvannak az utasjogok, és erről is ez volt az utolsó jogszabály, jogszabály, amivel foglalkoztunk, de hát nagyon sajnálom, hogy a parlament nem érte el ezzel kapcsolatban az eredeti célját. Azután még mindig szeretném felhívni a figyelmet, amikor a buszutasok autóbusszal közlekedő utasokra beszélünk, akkor elhangzott az a gondolat, hogy mindenféle utas jogot minden közlekedési módozatra vonatkozóan egy dokumentumban kellene összesíteni. Tehát, hogy ezt egyetlen joganyagban hozzuk össze, megfelelő keretbe rendezve. Azt gondolom, hogy ennyit szeretnék mondani. Köszönöm szépen. Foster asszony. Chairman, and, uh, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a megjegyzéseket. Jó sok jelentése van most elnök úrnak, újbá tűnik. Ami pedig a gépjárművekkel kapcsolatban hangzott, csak egyet tudok érteni. Úgyhogy ezek a gépjárművek megkapják az engedélyt, és a forgalmi engedélyt, a típus jóváhagyási rendszert, és hát most a kollega említette a, gépjár, a lopott gépjárművekkel kapcsolatos problémákat. A, hát mi ugye nálunk egyszerűbb, mert ugye nem vagyunk Schengennek a része, de hát a Schengeni övezetben elég könnyű végigszáguldozni lopott tartókkal az egész területen. Tehát ezért a bűnözők nyilván élnek is ezzel a lehetőséggel, de hát az nagyon fontos, hogy a bürokráciát csökkentsük. Ami pedig az utas jogokat illeti. Malcolm egy nagyon kedves kollégám, is, el is fogadom azt, hogy a belső piaci bizottság egyébként rendkívül szorgos bizottság és nagyon elfoglalt bizottság, sok a dolga. De hát ugye éveket töltünk az utas jogokkal, hogy folyamatosan ismételjük ugyanazt egy másik bizottságban. Szóval nem akarom azt mondani, hogy a szándék nem jó, de hát egyszerűen kétvágányúság, duplikáció ez az egész. Mert mi foglalkozunk ezzel, és amit mi csinálunk, az, az jó, az érvényes, hát nem kell ezt újra felülvizsgálni folyamatosan, de azt gondolom, hogy azért itt van némi aggodalomra ok, különös tekintettel. Ugye a jogszabály javaslatban a gépjárművek tesztelésével kapcsolatban, ahhoz kell ugye valami jogszabály javaslat, nem? És nem voltam, nem vagyok biztosabban, hogy ez hol történik, ezt egy kicsit jobban kellene tisztázni, és végül pedig ő, ugrálok egy kicsit, nézzék el nekem, megint visszatérek a gép, az utasok jogaira. Vannak irányelvek, vannak rendeletek erre vonatkozóan, akkor mit, mit kell még csinálni? Egyszerűen időpocsékolás. Vannak átfogó jogszabályaink a különböző közlekedési módozatokra. Ezek különbözőek, és nehéz itt egy közös keretet hozni összehozni. Tehát én nem látom azt, hogy miért kell ezt annyira hangsúlyozni, hogyha valaki mondjuk átszáll a buszról a hajóra, vagy fordítva. Szóval azért ne próbáljuk túllőni a célon. Nem, és a másik dolog meg, hogy ez itt jó helyen van nálunk ez a téma a közlekedési bizottságban. Én azt hiszem, hogy véleményezhetik a többi bizottságok is, de hát azért én támogatom az ön munkáját, üdvözlöm elnök úr, mint mindig. Köszönöm. Hát a bizottság részéről most nincs itt senki, de mit az utasok jogai kapcsán azzal szembesültünk, nem tudjuk ezt egyszerűen ignorálni, amit az IMCO végzett Na most, hogy ugye ott van Bach úr jelentése a határon, illetve a multimodális utazásokkal kapcsolatban. Ezt megnézzük, és hát jobb lenne azért mégiscsak, ha egyetlen jogszabály lenne, mint sok különböző. És az elsővel az első lépés az tulajdonképpen Bach úr jelentése, amelyet ugye örömmel várunk. Amit pedig ön mondott, Foster asszony, a kettes kérdéssel kapcsolatban, hogy a probléma Európában az, hogy 27 különböző standard érvényesül és akkor, hogyha az egyik gépjárművet egy másik országban akarjuk újra bejegyeztetni, néhányan azt mondják, hogy, és ez vita tárgya, és ugye azt mondják, hogy ha már egyszer a tagállamban megkapta a forgalmi engedélyt, akkor miért kell még egyszer? Tehát harmonizált rendszerre van szükség a gépjárművek vizsgáztatásával kapcsolatosan, és akkor, hogyha ez megvan, akkor ez megkönnyíti az újrabejegyzést a másik tagállamban. A módosítók benyújtásának határideje április 8, és április 24-én lesz a ö, szavazás, és nem. Az IMKO-ban június 19-én szavaznak, tehát március 8 a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, és jön Tikau asszonynak az anyaga, illetve várjuk Tikau asszonyt. Okay, I'm we may need... Most ö, hallom, hogy ugye 11 óra előtt jó lenne, ha ide érne, úgyhogy egy kis szünet során megpróbáljuk levadászni valahol, vagy kitalálni, hol van. Akkor most egy 10 perces szünetet beiktatunk, és az alatt megpróbáljuk megtalálni Tikau asszonyt. Köszönöm. 10 perc kényelmi szünet. Okay, I'm just waiting now for Mrs. Tickow to point out to the Commission the error. Nos, ö, akkor rögtön ö, bele ö, mászunk a dolgok közepébe, a tahográfokkal kapcsolatos jelentés, illetve a menetíró készülékekről szóló jelentés következik. Mielőtt Szilviának adom meg a szót, ugye eredetileg március 6-a volt a módosítók benyújtásának a határideje, na ezt most március 15-ig meghosszabbítjuk, úgyhogy nem. Tehát még így van lehetőség a módosítók benyújtására és akkor még a szavazásra áprilisban sort tudunk keríteni. Tehát a módosítók benyújtásának a határideje most nem május, március 6-a, hanem 15-e. Akkor jönnek a digitális menetíró készülékek, tahográfok. Nagyon szépen köszönöm elnök úr a szót. És akkor azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a titkárságnak, mindenek előtt Elvirának az együttműködésért, és hogy ilyen jól együtt tudtunk dolgozni. Köszönöm az árnyék jelentések felelőseinek és a pozitív hozzáállását, nagyon jó volt közöttünk az együttműködés, és biztos vagyok abban, hogy ez a jövőben is így lesz. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dosszié, technikai jelentés, de rendkívül érdekes, és nagyon fontos tartalma van a közúti közlekedés szociális vonatkozásaira való tekintettel. Nem akarom elmondani az egész történetét, a, haszna, a menetíró bevezetésétől kezdve, de annyit mondok, hogy 1985-ben jelentek meg az analóg menetírók, és ezeket még bizonyos járművekben használnak, amelyek 2006 előtt kerültek bejegyzésre. Ha 2006. május 1 után jegyezték be a járművet, akkor már a digitális tahográfok első generációja működik, de még vannak problémák ezekkel az eszközökkel. Az egyik gond az, hogy nagyon gyakran megsértik a munkavédelmi szabályokat, ugye, ami a minimális pihenőidőt és a maximális munkaidőt illeti, és ez veszélyeztetheti a közúti biztonságot. Problémák vannak azokkal a társaságokkal, akik nem akarnak megfelelni ezeknek a munkakörülményekre vonatkozó előírásnak, ugyanis a 30%-át jelenti a működési költségeknek a személyi költség, a munkaerőköltség. És éppen ezért ezek a tahográfok nem mindig teljesen hatékonyak. A tahográfot ugye azért vezették be, hogy felvegye az adatokat. Ez nem egy olyan eszköz, amelyet értelmezésre lehet használni, vagy értékelésre, hogy mennyire vagy hogyan tartják be a szociális jogszabályokat. Ezért a bizottság javaslata üdvözlendő. Ugyanis ez a bizottság tisztázza, pontosítja az előző szövegeket, és javítja a digitális tahográf alkalmazását. A lényeg az, hogy a csalás lehetőségét kiiktassuk, a szociális előírásokat meg lehessen valósítani, és csökkenjenek az administratív terhek. A következő intézkedéseket tervezik. Az intézkedések egy része az kiterjeszti a tahográfok funkcióját, ez egy új típusú eszköz kifejlesztését jelenti majd az okos, a smart tahográfot, amely már a távoli kommunikációt is lehetővé teszi ellenőrzési célokra. Az automatikus felvétel GNSS-szel és bevonása ezeknek az intelligens szállítási rendszerekbe, az ITS-ekbe. A másik kérdés, hogy a jármű vezetői kártyák funkcióinak a vezetői engedéllyel való egyesítése is a tervek között szerepel. Fontosak lennének azok az intézkedések, amelyek erősítik a műhelyek jóváhagyásának és az összeférhetetlenség megelőzésének jogi keretét, a szankciók harmonizálásának minimális szintje a negyedik, és a tagállamok azon kötelezettsége, hogy megfelelő képzésben részesítsék a menetírókészülékek ellenőrzésével megbízott tisztviselőket, ez az ötödik. Továbbá említendő még az is, hogy intézkedéseket kell hozni egyes járművek tahográf használati kötelezettség aluli mentesítésére. Fontos még, hogy nagyon sok módosítót dolgoztunk ki. Először is úgy gondoljuk, hogy nem elegendő az, hogy a szállítási vállalatok ezeket az új tahográfokat beszerzik. Mi számos módosítást javaslunk, hogy a tagállamok kötelezettsége legyen az, hogy megköveteljék az ellenőrzési eszközöket, a távolról történő ellenőrzést, és ezeknek az új generációs tahográfoknak a célja az, hogy csökkentsék a a csalásokat éppen ezzel a távoli kommunikációval, akkor, amikor a digitális tahográf egy teherautó e, esetében riadót fúj a tahográf kezelésére vonatkozóan, akkor ezt meg kell állni ennek a teherautónak egy kézi ellenőrzés céljából. Egyébként nem tarthat, egyébként akkor nem tart annyi ideig ez az ellenőrzés. Tehát úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az ellenőrző hatóságok megszerezzék a megfelelő ellenőrző eszközöket, de az is fontos, hogy az ellenőrző, ellenőrző tisztviselők megfelelő képzésben részesüljenek, mert voltak olyan tapasztalatok, és voltak prezentációk ezzel kapcsolatban, ott voltak az árnyékjelentés felelősei is, és ebből az derült ki, hogy bizonyos tagállamokban, illetve az egyes tagállamokban más és más módon történik az ellenőrzés. És a szociális jogszabályok megsértése is egy elég komoly arányt ért el. Új rendelkezéseket javaslunk, amelyek az adatvédelmi szabályokat is erősítik. Azt gondoljuk, hogy feltétlenül szükség van erre, és figyelembe vettünk olyan megfigyeléseket is, amelyeket az Európai Adatvédelmi Biztos fogalmazott meg. Azt is láttuk, hogy a tahográfok kezelésével kapcsolatban számos jogszabálysértésre kerül sor. Fontos a, a sofőr és a fuvarozó vállalat, de az ellenőrzéssel foglalkozó tisztviselő számára is, hogy legyen egyetlen dokumentum. Éppen ezért javasoltunk egy olyan módosítást, hogy valamilyen módon minősítsük, csoportosítsuk a tahográf manipulációjával kapcsolatos jogszabálysértéseket. Ugye minden tagállam felelős, maga felelős a saját szankciók érvényesítéséért, de hát számunkra fontos az, hogy ezek nagyon komoly, ezek a komoly jogsértések, ezek szerepeljenek a tagállami jogszabályokban. Aztán új rendelkezéseket fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban is, hogy ö, hogyan lehet ö, javítani, erősíteni a műhelyekkel kapcsolatos követelményeket. Szóval a tahográfokat a műhelyek is manipulálhatják, ezért fontos, hogy szigorúbban ellenőrizzük a, ezeknek a műhelyeknek a tevékenységét, akik a tahográfokat kalibrálják. Itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust támogatjuk, ahogyan a bizottság teszi. A tanács az a végrehajtási jogi aktust javasolt, a parlament ebben nem tud beleszólni, noha a felhatalmazáson alapuló jogi aktus esetében a bizottság mandátuma tisztázható, korlátozható, és a parlamentnek is fontosabb szerepe lesz, illetve vétójoga az adott ügyben a a jogosítványok integrációja, összekapcsolása a gépjárművel. Van a bizottság részéről egy javaslat, hogy a forgalmi engedélyekre, a jogosítványokra vonatkozó jogszabályt módosítsuk. Van ebben egy olyan cikk, amely a két dokumentum összehangolását célozza, és mi azt javasoljuk, hogy a gépjárművezetői engedélyekre vonatkozó előírásokat módosítsuk. Én azt hiszem, hogy technikai szempontból a két dokumentumnak az integrációja megvalósítható, elképzelhető. Tudom, hogy két különböző intézmény van a tagállamokban. Egyrészt a belügyminisztérium, amely a a gépjárművezetői engedélyt állítja ki, és a közlekedési minisztérium, amely pedig a, ö, forga, a, a gépjárművezetői kártyákat állítja ki. Én a két intézmény sokszor nem hajlandó együtt működni, és nem is hajlandó lemondani felelősség köréről egy másik intézmény javára. Én biztosítani szeretnék mindenkit, hogy ez nem így van, ugyanis a két intézmény igenis együtt tud működni úgy, hogy integrált információs rendszereket használ. És amikor a járművezetői kártyák és a vezetői engedély egyesítéséről beszélünk, akkor az okos kártyákra, a csipkártyákra gondolunk. És ez ilyen, ugyanilyen a, a tahográf kártya is, a gépíró, a, kép, a menetíró kártya. De nem vagyok meggyőződve arról, hogy a bizottság jelenlegi javaslata a mostani megfogalmazásban tényleg a legjobb eszköz e, ennek megvalósítására. És ezt azért mondom, mert a saját kutatásaim alapján én arra a következtetésre jutottam, hogy a vezetői engedély Szóval a járművezetői kártyának több biztonsági funkciója van, mint a vezetői engedélynek. Ha a kettőt egyesítjük, akkor fontos, hogy a lehető legbiztonságosabb dokumentumot állítsuk elő. És az is fontos, hogy a, csak a két dokumentumot egyesítsük, de lényeges lenne emellett az is, hogy más dokumentumok is ide tartozzanak, amely például a hivatásos gépjárművezetők végzettségét igazolják. Összességében, tehát én ezt az egyesítést támogatom, azonban egy sokkal részletesebb hatástanulmányra lenne szükség, amely figyelembe venné az integráció költségeit az egyes tagállamokban. És akkor itt arra gondolok, hogy a két rendszer hogyan integrálható, mert technikai szempontból ez megvalósítható, ugye ez a két rendszer, különböző rendszereket használnak a tagállamok, de a lényeg az lenne, hogy a helyes eszköz mellett döntsünk, legyen megvalósíthatósági tanulmány, és akkor így módon csökkenteni lehet majd a tagállamok közömbösségét az egységesítés, illetve az egyesítéssel kapcsolatban. Ebből a szempontból javasolunk néhány módosítást, az e, integrációval vagy egyesítéssel kapcsolatosan, és kérjük, hogy végezzenek hatástanulmányt, és felszólítjuk a bizottságot, hogy készítsen jogszabályalkotási javaslatot mindenről. és világosan elmondjuk, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a két dokumentum egyesítése során. Itt akkor most abba is hagyom, és örömmel várom a kollégáim megjegyzéseit és gondolatait, mint már elmondtam, ez egy nagyon érdekes jelentés, amelynek nagyon komoly hatása lehet az európai közúti ö, szállításra. A mi szándékunk az az, hogy jó lejelentés szülessen, jó jogszabály, jó rendelet, amelyet könnyű megvalósítani, mind a fuvarozó vállalatok, mind a gépjárművezetők, mind az ellenőrző hatóságok részéről. Meg vagyok győződve arról, hogy a bizottsággal és a tanácssal közösen olyan szöveget tudunk kidolgozni, amely hasznos lesz ezeken a területeken. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tika Mosszony, köszönöm ezt az előadást, ezt a bevezetést. Higgins úr következik a néppárt Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Tika Mosszonynak az elvégzett munkához. Az egyik jelentős tevőkkel nagyon komoly egyeztetéseket végzett, és az egyik jelentős tevők javaslatait belevette a jelentésbe. Valóban nagyon technikai, sőt műszaki jellegű kérdésről van itt szó Nos, nézzük a 19 per 4-es cikket, ami, ahol azt olvashatjuk, hogy a tagállamoknak kell megoldani azt, hogy ne legyen érdek ellentét, illetve összeférhetetlenség a különböző közlekedési vállalatok között. Tehát azzal kapcsolatban, hogy kinek van engedélye vagy lehetősége arra, hogy menetíró készületeket kalibráljon. Mi a helyzet a DHL-lel és az UPC-vel? Szerintem őket, számukra lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ö, ellenőrzéseket fogalatosítsanak. Vannak úgynevezett kóboly szolgáltatók, de azt gondolom, hogy, az, hogy, hogy nagyobb, nagyobb szabadságot kell biztosítani az ilyen régi, jól bevált vállalatoknak. Persze ellenőrzéseket náluk is végre kell hajtani, de szerintem nekik meg kell engedni azt, hogy kalibrálni tudják a műszereket. Az 57-es cikkel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy EU-s adatbázist alakítsunk ki. Az Egyesült Államokban ez már, az Egyesült Királyságban ez már bevált, ezt kéne nekünk is átvenni. Ott nagyon jól működik a rendszer, és a rendőrség azonosítani tudja a teherautót, illetve meg tudja nézni azt, hogy milyen előélete volt egy-egy teherautónak. A két, egy kétség merül csak fel, hogy hogyan lehet eh, megkerülni a rendszert, hogyan lehet egy kicsit bele mismásolni ebbe a rendszerbe. Egyetértek Tikaú asszony javaslatával, hogy a vezetői engedélyt a tahográf kártyával valahogyan integráljuk a kettő együtt, sokkal hasznosabb, sokkal több adatot, információt hordoz. 37-es módosítás. Ez gyakorlatilag a függelékből van kivéve, Nos, 35-ös módosítás. Azt hiszem, hogy ö, nem lehet komolyan venni a bizottság javaslatát, Tikau az, hogy javaslatának sokkal több értelme van. Ha van digitális tahográfunk, akkor használjuk azt megfelelő határidőkkel, hiszen itt közúti biztonságról van szó. 81-82-es módosítás, itt is el tudom fogadni Tikau asszony módosításait itt a képzésről van szó, ellenőrzők képzéséről. Mi értelme van annak, hogyha ö, mindenféle előírásokat szabunk meg a vállalatoknak, hogyha aztán a rendőrök azt nem tudják ellenőrizni? Úgy gondolom, hogy a jelentésben azt is szerepeltetni kell, hogy mit jelent pontosan a rendőrök megfelelő képzése és fontos az is, hogy a különböző autószerelő műhelyekben is legyenek ellenőrzések. Jelenleg 10%-os a gyakor, 10%-os ezen ellenőrzések gyakoriság, ezt kéne 20%-ra emelni, és elképzel, és azt is fontosnak tartom, hogy ne két évente legyen minden műhelyben kötelező ellenőrzés, hanem öt, egyéb, ne öt évente legyen mindenképpen ellenőrzés, hanem kettő. De jó a munka. Meissner asszony következik. Angolul fogok hozzászólni, mert Mindenki angolul beszél. Mászter azt mondja az elnök. Mászter azt mondja, ne felejtj el, hogy Higgins úr ír. Igen, igen, igaza van. Elnézést, nem tudtam biztosan, de elnézést. Megkövetem. Igen. Your language is English, okay. I can follow Mr. Higgins, the Irish Mr. Higgins. Az ír Higgins urat mindenképpen az Higgyus úr véleményét mindenképpen el tudom fogadni, és a Tikau asszonyét is, nagyon jó munkát végzett Tikau asszony, hogy több egyeztetést is tartott velünk árnyékjelentős tevőkkel, mindent megbeszéltünk a javaslattal kapcsolatban. Nagyon komoly, mégrehajtó, mélyreható munkát végez, végzett. Ez nagyon jó volt. Más jó dolgokat is ki tudok emelni, például az adatvédelmi módosításokat, a bizottság javaslatával kapcsolatos problémákat ez megoldani látszik. Aztán nagyon fontos az is, hogy hogy a vezetőkre vonatkozó személyes adatoknak megfelelően kell kezelni a tahográf által regisztrált adatokat is. Aztán az is kérdés, hogy mik a megfelelő biztonsági intézkedések. Itt talán egy kicsit részletesebben kéne fogalmazni, talán egy módosítást is beterjesztünk majd ezzel kapcsolatban. Aztán a GNSS szolgáltatás ingyenességét támogatjuk, de mi a helyzet a különböző antennáknak, vevőkészülékeknek, ezeknek a pluszköltségeivel ez komoly pluszköltségeket jelent? Erről is gondolkodjunk el. Aztán van itt valami, ami egyáltalán nem tetszik, ezek a, ki, ez a kivételek kérdése. Szerintem a kivételeket to, tovább kell terjeszteni. A kettes módosítás éppen ellenkező értelmű, mint a bizottsági javaslat, nem említette meg a bizottság, nem foglalkozott a bizottság javaslatával, hogy logisztikai és kereskedelmi vállalkozások kivételt élveznének. Tudom, hogy 2009 előtt, talán 2008-ban a bizottság késznek mutatkozott arra, hogy ezügyben tárgyalásokat kezdjen a tagállamokra, tehát hogy ne 50 kilométeres határt szabjuk meg, hanem 150 kilométer. Ez, hiszen vannak olyanok, akiknek, akik nem foglalkozásszerűen űzik a vezetést, gondolkozunk el ezen is aztán a hatályban lépésre vonatkozó időszakot rövidíteni 48-ra 24 hónapra. Hát ez szép célkitűzés, de nem biztos, hogy gyakorlatban is megvalósítható, hiszen tesztelni is kell a technológiát, a műszereket, illetve képezni is kell az ezzel foglalkozókat. Aztán a tahográfok ellenőrzése, illetve a, e- a ellenőrzések gyakorisága. Mi is azt támogatjuk, hogy két évenként legyen kötelező ellenőrzés, ezt Higgins úr is említette, illetve nagyon fontos az is, hogy a technikai szempontból ezt el tudjuk fogadni, de egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ez így jó. Aztán legyen-e az ellenőrzőknek egy e, európai igazolványa, jó, ez is jó, ezt is el tudjuk fogadni, és így a különböző országokban dolgozó rendőrök hozzájutnak a szükséges műszaki szoftverekhez, stb. stb. Aztán nagyon fontos a vállalatok számára az egyenlő versenyfeltételek kérdése, illetve ezzel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy a tagállamoknak már így is van némi mozgástere, hogy ő, ők maguk értékeik a dolgot. Aztán a tahográfok ellenőrzésére vonatkozó központi feltételek, az adat öm, írás kérdése. Nos, ezt is támogatni tudjuk, és ahogy, az általános, ahogy elmondtam már az elején is általánosságban, nagyon tudom támogatni ezt a jelentést, jó ez. E, e, csak így tovább. Lichtenberger asszony. Nagyon szépen köszönöm mindenek előtt a jelentés készítőjének. Összességében a jelentés megfelel az én elképzeléseimnek. Persze gondjaink vannak, mert ugye itt a kamion és a tehergépjárművezetőkről van szó, és hát ez a közúti biztonság szempontjából fontos. Néhány megjegyzésem lenne. Az egyik nagy probléma, ugye, hogy hogyan lehet leolvasni a menetírókat, ahogy az ellenőrző hatóságok ezt hogyan tudják letölteni, illetve leolvasni és ez sok esetben olyan soká tart, hogy ez komoly problémát okoz. És ebben az esetben azt hiszem, hogy mindenképpen szükség lenne valami új előírásra. Azt is gondolom, hogy egy hotline létrehozása is fontos, és ez anonim módon lehetővé teszi a gépjármű vezetőknek, hogy felhívják a figyelmet problémákra, ez is jó lenne, ugyanis a gépjárművek, gépjármű vezetőkre nehezedő nyomás nagyon nagy, és ezeket az információkat kaptam én is Tirolban az ellenőrző hatóságoktól, hogy a gépjárművezetőknek nagyon nehezükre esik ezt bejelenteni, mert hát nagyon féltik a munkaviszonyukat. és tehát azt jelenti, hogy ha a manipuláció felelősségét azt csak a gépjármű vezetőre terhelik, az nem fogja javítani a helyzetet. Nem fogja növelni sem a biztonságot, sem a gépjárművezető helyzetét nem javítja. Úgy, tehát akkor is foglalkozni kell a kérdéssel. Most nem akarom itt ö, ö, szentnek nevezni a gépjárművezetőket, nem erről van szó, nem szentek mert vannak olyanok, akik saját érdekeiket követik egyfolytában, és de azonban nagyon sok ö, szabálysértés nem a gépjárművezető rovására írható, hanem sokkal inkább a feletteseik ö, felelősek ezekért. Azt hiszem, és az elmúlt időszakban is ez azért megmutatkozott, hogy a mi problémánk az, hogy az az adat, amit a tagállamoktól kapunk, azok az adatok nem teljesek. Volt kísérlet arra, hogy egy tanulmány készüljön ebben az ügyben, hogy hogy néz ki, hogy alakul a helyzet a pihenési időkkel, hogy milyen a megvalósítás, és hogy az egyes tagállamok ezt hogyan kezelik. Hát aztán kiderült, azt hiszem 2007-ben vagy 2008-ban, hogy az utolsó megbízható adatok 2051-ből 2005-ből eh, eh, származnak. Hát ezek alapján nehéz dolgozni, és az akkori biztos azt ígérte nekünk, hogy ő maga fogja majd a tagállamokban való végrehajtást ellenőrizni, ugye, mert hát vannak ezek a menetírók, de felügyeletre is szükség van, és hogyha nem kapunk megfelelő adatokat, a megbízható és, és aktuális adatokat a tagállamoktól, akkor bizony nehéz erre adhok reagálni éppen egy ilyen erősen műszaki területen, ahol azért a manipuláció lehetősége, ahogyan ezt a meghallgatáson is kiderült, nem voltam ott, de megnéztem az anyagokat. Hát nagyon komoly manipulációs lehetőségek vannak itt. Úgyhogy a tagállamokat kell szavukon fogni, hogy adjanak megfelelő adatokat a bizottságnak, hogy gyorsan lehessen reagálni az esetleges szabálysértésekre, mert ez az egész stratégiában gondot okoz. Ez egy alapvető probléma. Ambiciózus törvényeket fogadunk el, de hát a tagállamok legalábbis néhány, azt mondja, hogy és ez aztán kit érdekel, úgyse tartjuk be. Tehát az ellenőrzések sűrűsége nagyon különböző a tagállamokban, nagyon szelektív módon történik sokszor, és én nagyon örültem a akkori előadásnak, mert akkor hallhattuk, hogy milyen manipulációs lehetőségek vannak, és milyen ötletek. Nekünk konkrét adatokra, tényekre van szükségünk. És a tagállamoknak és gyakorlatilag közvetlenül a biztosnak kellene foglalkozni ezzel, hogy tényleg megkapják azokat az adatokat. Még egyéb probléma is van azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt az egészet kezelni, hogyha mondjuk megállítják a gépjárművet a sofőrök, akkor ez alatt az állási idő alatt azt nem fogják munkaidőnek beszámolni. Úgyhogy itt azért vannak még ilyen gondok, és hát maguk a gépjárművezetők is elmondják ezt, itt még valamit ki kell találnunk. Végezetül pedig a delegált, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kapcsolatban. Igen, igaz, hogy nekünk lehetőség szerint jól meg kellene határozni, és be kellene határolni, hogy a bizottság rövid úton mit tehet meg, és mit nem mert itt nagyon gyors reakcióra van mindig szükség. Másrészt azonban egy ilyen általános felhatalmazás, ugye, hogy a bizottságra hagyjuk, hogy csinálj, amit akarsz, ez, eh, eh, ehhez azért az én bizalmam nem teljesen elegendő, mert az a példa, hogy a megvalósítása a tagállamokban nem működik, hát ez mutatja, hogy azért mégsem úgy történik mindez, ahogyan mi ezt itt a parlamentben elhatároztuk, amikor megszavaztuk a jogszabályt. Éppen ezért igen, a delegált jogi aktusra, de csak akkor, ha megfelelően körvonalazzuk, mert az általános felhatalmazás azért nem vált be teljesen az elmúlt években. Nos, bárhogy is legyen. Tehát nagyon pontosan kell ö, fogalmaznunk, és végül pedig gäbe auch eine Notwendigkeit uh, beim Én nagyon fontosnak tartom, hogy a digitális ö, menetíróknál az állatszállítások esetében is nagyon nagy szerepük lehet, és ott különösen oda kell figyelni. És hát a probléma az, hogy a gépjárművezető munkaideje és a vezetési és a pihenési idő hogyan viszonyulnak egymáshoz. Erről már sokat vitatkoztunk, de ez még mindig nyitott kérdés. Foster asszony. Thank you very much, Chairman, and thanks to... Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és köszönjük az előadónak is ezt az igen átfogó bemutatást a jelentéssel kapcsolatban. Gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, és nem is kell túlzottan ismételgetni, hogy a technológia folyamatosan fejlődik, és ezt figyelembe kell venni, az ebben rejlő lehetőségeket ki kell használni. Elég, hogyha megnézzük a tahográfok történelmét, hát ez az egyik legjobb találmány a világon, nem csak a biztonság szempontjából, hanem más szempontokból is. És természetesen itt is figyelembe kell venni a technikai fejlődést, a GPS-ben rejlő lehetőségeket, tehát így a biztonság is nagy mértékben javítható. És akkor most nézzük magát a jelentést. Nem tudom, hogy a jó megközelítést alkalmazzuk-e egyébként, Ugye a bizottsági szövegből indultunk ki, és akkor itt vannak Cikeo asszony módosítói, amelyek közül nagyon sok a függeléket átvinni cikkekbe. Szerintem ez azért megkérdőjelezhető, mert a technikai jellegű jelentéseknél mindig ott vannak a mellékletek, és uh, akkor ebből jobban átlátható a szöveg, és ezt jobban lehet módosítani is ugyanis a rendelkező részt azért eléggé nehéz módosítani. Ezért vannak aggájaim azzal kapcsolatban, hogy a mellékletekből nagyon sok fontos adatot átviszünk a rendelkező részbe, mert ez így szerintem problémát fog okozni. Ami a csalásokat és a visszaéléseket illeti, természetesen ilyenek vannak, de hát nyilván át kell vizsgálni az egész szárazföldi szállítási ágazatot, csak hogy lássuk, hogy hol vannak csalások és visszaélések. Természetesen van a szállításban dolgozóknak egy bizonyos százaléka, aki csaló, és megpróbálja kikerülni a szabályokat, ezt mindannyian tudjuk, és foglalkoznunk is kell ezzel. De hát azért nem kell ágyúval lőni a bolhára, itt kis csalásokról van szó, úgyhogy ezért nem kell túlzásba vinni a megtorló intézkedéseket sem. Meg kell néznünk a megfelelő intézkedéseket, az eszközöket, amiket használhatunk, és meg kell győznünk mindenkit arról, hogy a megfelelő hozzáállás tulajdonképpen mindenkinek érdeke hosszú távon. Ami a workshopokat illeti, a tahográfokkal kapcsolatban, itt nem értek egyet az előadóval, nem tudom, hogy mi a helyzet az újabb tagállamokban, lehet, hogy nehezebb a helyzet, de itt azzal értek egyet, amit Higgins úr elmondott. Nálunk, az én tagállamomban nagyon jól működő rendszerünk van már évtizedek óta az engedélyekkel kapcsolatban és a csalók megtalálásával kapcsolatban, úgyhogy én nem hinném, hogy ezen a rendszeren változtatni kellene. Az Egyesült Királyságban azok, akik megfelelőképpen működnek, esetleg nehéz helyzetbe kerülhetnek az új szabályok miatt, és abba kell hagyniuk a tevékenységüket, úgyhogy a teljes ellenőrzési rendszer megváltoztatását mi nem támogatjuk. Ami a frekvenciák, ami az ellenőrzések folytonosságát illeti, valóban fontos, hogy megfelelő időn belül megtörténjenek az újabb és újabb ellenőrzések, ezt biztosítanunk kell. Aztán itt van a tahográf kártya és a vezetői engedély esetleges összeolvadása, mert akkor itt csak egy kártya lenne, Hát ezt még meg kellene vizsgálnunk. Számunkra a parlament szempontjából tulajdonképpen csak az a fontos, hogy a személynek meglegyen a megfelelő vezetői engedélye, és a járműhöz meglegyen a megfelelő tahográf kártya. Tehát azt hiszem, hogy számunkra talán nem is az a legfontosabb kérdés, és nem is nekünk kell szabályozni, hogy ez most két külön kártya legyen, vagy egy kártya. Ebben a tekintetben nincsen nagy elképzelésem, nem ragaszkodom semmilyen megoldáshoz, csak ahhoz ragaszkodom, hogy legyen meg a megfelelő vezetői engedély és a megfelelő tahográf. Egy kollégánk, aki most nincs itt, de már elmondta a véleményét, elmondta, hogy a harmadik országos sofőrökre is oda kell figyelnünk, tehát mondjuk, ha Ukrajnából vagy Oroszországból érkezik egy kamion, akkor milyen szabályoknak kell, hogy megfeleljen a vezető a bizottságtól meg kellene talán kérdeznünk, hogy mi a véleményük a harmadik országos vezetőkkel kapcsolatban, és hogy hogyan próbálják elérni, hogy ugyanazoknak a szabályoknak ők is megfeleljenek. Tehát nem tudom, hogy mondjuk rá tudjuk-e kényszeríteni az ukrán vagy az orosz fuvarozókra, hogy ugyanolyan digitális tahográfuk legyen, mint ami nálunk fontos. Ami a végrehajtó intézményeket illeti, úgy gondolom, hogy végrehajtó intézetek tökéletesen tisztában vannak a feladatukkal, és ezt el is tudják látni. A különböző tagállamokban ugyan eltérnek a jogszabályok egymástól, de az mindenki számára egyértelmű, hogy a végrehajtásért felelős személyeknek megfelelő képzést kell kapniuk minden egyes tagállamban. Lássuk be, ez azért nagyon bonyolult és nehéz kérdés, úgyhogy köszönöm szépen az előadónak a remek munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rubik úr szeretne hozzászólni a GUE nevében, mint frakciós hozzászólás? Nem jelentkezett, hogy szeretne, de megadom a szót, ha gondolja. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót, de nincsen megjegyzésem ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr, én is azzal kezdem, hogy köszönöm Tika a kolléganőnek ezt a kiváló munkát, nagyon ö, sokat dolgozott, és csak néhány kérdésre szeretnék röviden kitérni, hogy ö, ezzel egy dolgot lezárjunk. Nagyon fontosnak tartom, amit azt mond, amit mondott a raportőr asszony, hogy a fogalmakat és a követelményeket egyértelműen tisztázni kell. A másik fontos kérdés véleményem szerint, és ezt nagyon támogatom, hogy az adatvédelem szempontját sem szabad elhanyagolni az adatok továbbításánál az adatvédelmi szabályokra mindig tekintettel kell lenni. De még egy kérés sem lenne, és itt kérem, hogy ezt támogassák. Ugye ma főleg a gépjárművezetőkről beszélünk, és a szállító vállalatokról. A szociális előírásokat be kell tartani, ez kötelezettség, erről nincs vita, ezt elfogadja mindenki. De azért felhívnám a figyelmet bizonyos szakmai csoportokra, ahol nem az autóvezetés a lényeg, hanem, ele, hanem azért, azért ezek sok esetben csak azért ülnek a volán mögé, mert így jutnak el a munkába. Mindenféle kisiparosok, mindenféle foglalkozásokra vonatkozik ez, és ugye 50 kilométeres körzet az engedélyezett, de ha nem csalódom, akkor az Európai Bizottság azt javasolta, hogy 50 kilométerről 100 kilométerre bővítsék ki ezt. Ez egy helyes megközelítés, mert ez még a munkavállalókat nem terheli és nem lesznek rosszabb helyzetben a munkavédelmet illetően de azért azon el kell gondolkozni, hogy a vidéki területeken az Európai Unióban mindez hogyan történik. Ugyanis a vidéki régiókban sok kis és középvállalat dolgozik, és a munkaadó és a munkaadó mind-mind oda tartozik, ők a gazdaság oszlopa. És sok esetben a kisüzemek esetében nagyobb utakat kell megtenni ahhoz, hogy a fő munkájukat el tudják végezni mit tudom én, mindenféle építőmunkások, vagy festő, iparosok, és ez így van az én választókörzetemben is, például a Bajor erdők környékén nagyon hosszú utakat kell megtenniük, vagy München térségén, Regensburg, Nürnberg környékén nagyon sokat kell vezetniük, hogy oda jussanak a munkavégzés helyére, és azt kérném, hogy ezeket a határokat úgy próbáljuk kibővíteni, hogy a kisvállalkozóknak ez ne okozzon hátrányt. Én arra gondolnék, hogy legalább 200 kilométert határozzunk meg. Ha ez nem megvalósítható, akkor legalább 150-et, hogy egy ilyen körzetben dolgozhassanak, ugyanis ők nem gépjárművezetők, hanem azért vezetnek gépjárművet, hogy az egyéb munkájukat el tudják végezni. Nem akarom én ezzel a gépjárművezetők védelmét csorbítani. Köszönöm szépen. Mr. Koch. Koch úr, parancsoljon. Köszönöm szépen Tika asszonynak a kiváló jelentősét megállapítottuk, hogy a digitális tahográf az elsődlegesen a szociális jogszabályok megvalósítását, betartását segíti. Hatékonyabb, biztosabb lesz minden, de hát a fő cél a közúti biztonság. Azonban ez nem vonatkozik a személygépjárművekre, ez rendben van. Bár néha aggódom, hogyha látom, néha én is ezt csinálom egy hosszú munkanap után, hogy hogyan vezetek haza. Na most kell, hogy legyenek kivételek, és egyetértek, hogy a tűzoltó, a katasztrófa védelem, és hát számos más intézmény kivételt élvez, de a kisiparos is akinek a fő célja nem a gépjárművezetés, hanem az, hogy szolgáltasson és ezt megtehesse. És egyetértek azzal, hogy azért legalább 150 kilométeres körzetre van szükség ahhoz, hogy a verseny képessége megmaradjon annak az adott kis- és középvállalkozásnak. Köszönöm. Pirker úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, én is gratulálok a kiváló jelentéshez, amelyet Tika Vasszony készített. Ő teljes mértékben támogatom, négy kérdést említenék. Az első, az előttem szóló is említette, ez a kettes módosítással függ össze, ahol a kivételek szerepelnek. Nem kell semmit hozzátennem nekem ehhez, azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy mit szeretnénk, minden indokolt, és csak egyet tudunk érteni ezzel, hogy bizonyos szolgáltatások esetében, különösen a kisiparos üzemekre kivételt kell érvényesíteni, ezt támogatom. Ausztriában a helyzet hasonló, mint Bajorországban, és nagyon sok hasonló helyzet van még a kis üzemek, kisiparosok esetében, akiknek gépjárműre van szükségük, hogy munkájukat el tudják végezni. És itt kivételeket kell tehát biztosítani, de vonatkozik ez például a különböző építkezési területekre. Hát nagyon sok esetben teherautó vagy két teherautóval közlekedik az adott kisiparos, és éppen ezért fontos lenne hogy ezeket a szolgáltatókat kivételként kezeljük. És a határt 150 illetve lehetőség szerint 200 kilométerre növeljük. A második megjegyzésem az a tahográf által rögzített adatokra vonatkozik, és ezt a 44-es módosítóra gondolok, amit a bizottság javasol, az egyszerű. Itt vannak bizonyos standard adatok, ezeket fel kell venni, hogy tudjuk, hogy hol kezdődnek és hol végződnek a dolgok. És nem világos, hogy most a tovább bővített előírások mit céloznak, inkább jobb lenne, ha egyszerűen fogalmaznánk. Tehát számomra elég az, amit a bizottság javasol, és érthető is. Aztán a 7-es és a 50-es módosító indítványjal kapcsolatban kifejezetten támogatom, hogy nem elég az, hogy a technikai ellenőrzést büntetjük adott esetben, illetve a technikai ellenőrzés alapján büntetéseket szabunk ki, hanem ellenőrzésre van szükség még mielőtt, még mielőtt büntetésre kerül sor, tehát fizikai ellenőrzés is kell, mielőtt pénzbírságot vetnek ki. És az utolsó megjegyzésem az a 89-es módosító indítványjal kapcsolatos. A bizottság azt mondja, és ez szerintem nagyon pontos, hogy ellenőrzési célokból a nem feljegyzett időket szünetnek, nyugalmi időnek kell tekinteni, és hogy itt a gépjárművezetőket nem kell arra kényszeríteni, hogy feljegyzéseket készítsenek. Hát itt ugye a készen léti idő fogalma is megjelenik, ugye, ha nem vesz fel semmit a tahográf, akkor az, mint készenléti idő szerepel. Hát azt szeretném tudni, hogy miért beszélünk itt készenléti időről, miért kell ezt így meghatározni, hogyha a bizottság szünetet vagy nyugalmi időt mondott, pihenési időt. Hát ez eléggé világos fogalmazás. Én nem mondanám, hogy ez szerintem jó, amit a bizottság ide írt, talán el tudja mondani, hogy megértsem, hogy miért akarja itt a fogalmakat módosítani, és a pihenőidő helyett a készenléti időt használni. Köszönöm. Van Dálen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a munkáért a rendelethez kapcsolódó módosításokért. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy a bizottság szeretné, hogyha lenne egy általános vezetői engedély. Szerintem ez nem helyes elgondolás, mert szeretnénk gátat szabni a csalásnak, szeretnénk, hogy, szeretnénk tudatosítani a vezetőkben, hogy miről is van szó, ezért nem ez a megfelelő intézkedés. hiszen nem csak szakmai életében lenne ennek a lépésnek hatása vezetőre, hanem magánéletében is. Hiszen, hogyha elveszti az engedélyét a vezető, akkor magánemberként sem vezethet. azt, a, azt kérném a bizottságtól, hogy vizsgálják felül ezt a kérdést. Másik dolog, ez egy rendelet. Így aztán parlamentként a mozgásterünk elég szűkös. Túlságosan sok kívánságot nem fűzhetünk ehhez a jogszabályalkotási szöveghez. Ami az ellenőrzést illeti, itt ki kéne hangsúlyozni a rendőrök képzését. És az ezzel kapcsolatos szabályokat ismételten a bizottság szabja meg. A parlamentben tavaly nagyon sok meghallgatást szerveztünk, ahol a bizottság magasrangú tisztviselői jöttek el, és elmondták, hogy prioritásként kezelik majd az ellenőrzések kérdését. Megvannak a szolgáltatók, megvannak a, a berendezések, de hogyha maguk a rendőrök, az ellenőrzők úgy vélik, hogy túlságosan bonyolult ennek a rendszernek az alkalmazása, akkor ennek nincs értelme. Kérem, hogy a bizottság ezt vizsgálja meg. Nem módosításról van szó, hiszen itt ugye jogszabályalkotási szövegről van szó. Köszönöm szépen, Dürán asszony. Elnök úr, köszönöm. Szerettem volna reagálni arra, amit az imént hallott kaptam a mentességek tekintetében. Azt hiszem, hogy azok a rendelkezések, amiket itt javasolnak, azok nem gazdasági jellegű intézkedések, és nem is olyan intézkedések, amelyek támadják a magánéletet, hanem olyan intézkedések ezek, amelyek a közlekedés biztonságát szeretnék garantálni mindenki számára. Tehát magukat a sofőröket is védjük, mondjuk a túlzott fáradtságtól, ami esetleg csökkenti a figyelmüket. És így csökkenthetjük az esetleges balesetek bekövetkeztét is, és hát ne feledjük el, hogy a kamionos baleseteknél az elsődleges áldozatok maguk a kamionsofőrök, tehát ők vesztik legtöbbször az életüket a közlekedési balesetekben. Úgyhogy vegyük figyelembe, hogy az alapvető kritérium a közlekedés biztonsága. Tehát itt most nem a pihenőidőről van szó, vagy azokról a kisiparosokról, akiknek valamilyen mentességet kellene adnunk. Nem ez a legfontosabb aspektus, hanem a közlekedés biztonsága. Tudom, hogy vannak olyan kisiparosok, akik nagyon sokat vezetnek, egy egész napos munka után fáradtan, még haza kell vezetniük valamilyen nehéz gépjárművel, mondjuk egy építkezésről. Ez valóban nagyon nehéz, de az alapvető kritérium mindenek előtt a közlekedés biztonsága. Tehát arról van itt szó, hogy felelősséget kell vállalnia nem csak a vállalkozónak, hanem annak is, aki azt a munkát kiadta ennek a személynek, hogy vezessen el X-ből Y-ba. Tehát maguk a megbízók is, akik nyomást gyakorolnak a szállítókra, hogy gyorsabban szállítsanak, pedig tudjuk, hogy nehéz közlekedni, tudjuk, hogy nagyon sok közlekedési dugó van, és ezek miatt, a megrendelők által gyakorolt nyomások miatt következtek be sokszor a csalások. Hát tudjuk, hogy mi mindent műveltek a tahográfokkal. Úgyhogy alapvetően nem a kisiparosok munkáját szeretnénk itt nehezebbé tenni, akiket én természetesen maximálisan tisztelek, csak arról van szó, hogy próbáljuk elkerülni azt, hogy a fáradtan vezető sofőrök magukat vagy másokat veszélybe sodorjanak. Úgyhogy ez az alapvető kritérium, minden más kiegészítő téma. Tehát az alapvető kritérium a közlekedés. Köszönöm szépen, Gros úr! Köszönöm szépen, bocsánat, hogy kicsit később értem ide de hát olvastam a jelentést, nem hallottam a bevezetőt, de elolvastam. Három kérdésre szeretnék kitérni, és azt hiszem, hogy ezeket már akkor is említettem, amikor a meghallgatást tartottuk a témáról. Először is a járművezetői kártya és a gépjárművezetői engedély egyesítése administratív és pénzügyi konzekvenciája is vannak eh, ennek, és egy olyan országban, mint Belgium, ez nagyobb költséget jelent, több mint 8 millió eurót. Na most azt gondolom, hogy az a becslés, amit a bizottság tett az administratív költségeket illetően nem jó, ezt felül kell vizsgálni, hogy utána ez hogyan kezelhető, hogyha a járművezetői kártyát bevonjuk, az egy dolog, de akkor elveszti a jogosítványát is, tehát azért ezt meg kell gondolni, hogyha szakmai probléma merül fel, akkor ebben az esetben ugye személyesen is büntetik, mert hirtelen nem tud már semmiféle járművet vezetni. Tehát azért ezt jól lenne elemezni, ezt a következményt. A második, a kivételeket illetően azt hiszem, hogy valóban fel kellene hívni a bizottság figyelmét arra, ezt lehet egy kicsit jobban megfogalmazni, hogy azért egy kicsit a mozgás teret csökkenteni kell, ugye országonként más az értelmezés, például a kisüzemek, a kisiparosok esetében olyan különböző ez. Én, ugye, én határmenti területen lakom, és nálunk minden további nélkül utazhat a kisiparos, de ha elmegy Németországba, akkor meg igazolnia kell, hogy legyen neki tahográfja, meg menetírója Hollandiában, meg hát ott nem tudom mi a helyzet, de nem gondolom, hogy összehasonlítható Belgiummal vagy Németországgal, tehát azért az értelmezési lehetőséget korlátozni kell, hogy mégiscsak egy európai térség valósuljon meg ezeknek a szakmáknak az esetében is, és ugye Ausztria is ide tartozik, ők is érdekeltek abban, hogy a száz kilométert határoznak meg, akkor az jól mutatja, hogy, és az ugye Bajorország, hogy ott az nem elég de hát ő, ő ott is nagyon könnyen át lehet menni a határon Bajorországból, ha ez 150 kilométer. Tehát a határon átnyúló szempontot is figyelembe kell venni. És még egy dolog, szeretném kifejezni azon aggodály, aggályomat, amik, mert nem igazán értek én technológiához, de azért most már egy olyan ponton vagyunk, ahol háromféle ellenőrző eszköz szerepel az európai utakon, és nem tudjuk, hogy hogyan történik az ellenőrzés, azt se tudjuk, ki végzi. Tisztelem azokat, akik ezt teszik persze, de egyszer ellenőriztek bennünket, amikor szerveztem a mi utunkat oda. Szóval ott van sok esetben az ellenőrző eszköz, és nagyon különböző az ellenőrzés értelmezése is országonként. És nem szabad olyan helyzetbe kerülnünk, hogy majd egy ismét újabb technológia jelenik meg, aztán a másik három meg még mindig megmarad, szóval ezt egyszer ennek véget kell vetni, az a kompatibilitás, vagy ahogy ma mondjuk az interoperabilitás, az fontos, de azért frissítésre, az upgrade-ra sort kell keríteni, és hát azt kell mondani, hogy egy időponttól kezdve, ha az adott gépjármű nem rendelkezik ezzel az eszközzel, akkor ő tessék kicserélni. Tehát legalább 90%-a az európai gépjármű parknak ugyanazzal a tahográffal kellene rendelkeznie, mert csak így végezhető el a megfelelő ellenőrzés. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és ezek lennének a kérdések és a megjegyzéseim. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, most az Európai Bizottságot fogjuk meghallgatni. Thank you, thank you, Mr. Chairman, and thank... Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy ilyen sokan hozzászóltak. Először is köszönöm az előadónak a nyitottságot, köszönöm, hogy tényleg ennyire nyitott arra, hogy minden témát megvitassunk, és hogy együttműködjünk. Természetesen mi is a bizottság részéről minden információt megadunk az előadónak, és megpróbálok válaszolni a kollégák által feltett kérdésekre is. Előzetesen annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon fontos, hogy folytassuk a vitát, folytassuk a párbeszédet, természetesen mi is folytatni fogjuk a párbeszédet az előadóval. Akkor most nézzünk néhány konkrét pontot. Többen felvetették, hogy mi a szerepe ezeknek az eszközöknek és berendezéseknek. Az alapvető szerep tulajdonképpen az, hogy biztosítani tudjuk, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartsák a sofőrök de hát a 80-as évekhez képest azért már nagyon messze vagyunk, és amikor először itt dolgoztam a bizottságnál, és még nem voltam ennyire ősz, akkor merült fel ez a probléma, és folyamatosan azóta is beszélünk erről. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy kémkedünk a sofőrök után, hanem azt szeretnénk biztosítani, hogy a sofőrök betartsák a szabályokat, és ezáltal magukat, a vezetőket védjük. A technológia fejlődik, ez így van. És nem szabad elszalasztanunk a lehetőségeket. Eredetileg tudjuk, hogy ezek a berendezések tulajdonképpen azt vizsgálták, hogy a munkaidőt hogyan tartják be a sofőrök. És most már sokkal bonyolultabbak ezek a tahográfok, sokkal, sok mindent mérhetnek, valamint GPS lokalizációs rendszerrel is bírnak, tehát már ezt a feladatot, ezt a feladatkört is betöltik. az intelligens közlekedési rendszerekhez most már sokkal jobban felhasználhatóak ezek az új típusú tahográfok. És akkor nézzünk még néhány pontot. Egyetértek az előadóval abban, hogy a 24 hónapos periódus elég lenne az új típusú tahográfok idejében, nem kell megtartani a 48 hónapot. Egyetértek Cikau asszonynal abban is, hogy az ellenőrző tisztek kiképzése rendkívül fontos. Ugyanis voltak problémák az ellenőrzésekkel is. Van itt még egy aspektus, ez pedig az igen súlyos szabályszegés definíciója. Ez különösen a végrehajtási oldalról számít. egyrésztről van egy technikai definíciónk, és másrésztről pedig vannak ennek jogi aspektusa is, a jogalapot is figyelembe kell menni, tehát a súlyos jogsértés definíciójánál mind a jogi alapot, mind pedig a technikai feltételeket figyelembe kell venni. Nagyon sokan hozzászóltak azzal kapcsolatban, hogy a vezetői engedélyt a tahográf kártyával össze lehetne vonni, az előadó is szólt erről. Én úgy vélem, hogy minden vezetőnek van egy magánélete, és van egy munkahelyi tevékenysége, és ezt a kettőt nem kell feltétlenül összevonni. Tehát mi történik akkor, hogyha valakinek egy kártyája van, mert ezt a kettőt összevontuk, és utána ezt a kártyát elveszíti, akkor magánszemélyként sem tud tovább vezetni, ezért szerintem nem feltétlenül jó ötlet összevonni a tahográf kártyát és a vezetői engedélyt, ami mégiscsak egy magánjellegű dokumentum. Tehát attól még, hogy valaki, mondjuk kamionsofőr, természetesen vezethet magánszemélyként is, és vezethet egyéb tevékenységek keretein belül, mint a munkája. Aztán Dürán asszony hozzászólásával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ugye nagyon sokan azért vezetnek, mert távol élnek a munkahelyüktől. Mondjuk tegyük fel, hogy valaki négy órára dolgo, négy óra autózásra lakik a munkájától, és akkor négy órát kell vezetnie, munkába menet is négy órát vissza. És aztán beszéltünk arról, hogy eddig ugye 50 kilométer volt a határérték a munkavégzés tekintetében, és most esetleg ezt 100 kilométerre ki lehetne bővíteni, tulajdonképpen attól is függ, hogy milyen úton vezetünk, hogyha valaki mondjuk 70 kilométerre él a munkahelyétől, de ez a 70 km autópálya, akkor nagyon is elképzelhető, hogy minden nap levezeti ezt a 70 kilométert oda és vissza, és még így is viszonylag rövid idő alatt eljut a munkahelyére, tehát ez teljesen elképzelhető eset. A kisiparosokról beszéltünk, nekik sokszor ugye viszonylag nagy távolságot kell megtenniük, hogy elmenjenek, elvégezzék a munkájukat, és utána természetesen haza is kell onnan jönniük, úgyhogy így megvizsgálhatjuk ezt a 100 kilométeres határt, de itt inkább azokra gondoltunk, akik rendszeresen utaznak, és nem pedig egy munka miatt elvezetnek esetleg messzebbre és vissza. És lenne még valami, amit szeretnék megemlíteni. Tehát van a tahográfa kapcsolatos közlemény, és mi ezzel tulajdonképpen az ellenőrzéseket szeretnénk megkönnyíteni. Ugyanis jó lenne, hogyha a kommunikációs eszközöket is használnánk az ellenőrzésekre, és nem kellene feltétlenül megállítani a kamiont az ellenőrzéshez, ezt Cikau asszony is megemlítette, és ezzel maximálisan egyetértek. Végezetül pedig figyelembe kell venni, hogy létezik a European Standardization Organization, az ESO, és itt is vannak bizonyos és vannak olyan szabványok, amelyek vonatkoznak erre a területre. Aztán felmerült az a kérdés, hogy a mellékletből átvehetünk-e részeket a rendelkező részbe. Egyetértek én is azzal, hogy a technikai jellegű adatoknak mellékletben kellene maradnia, mert akkor ezeknek a módosítása a technikai fejlődés miatt egyszerűbb lesz majd. Úgyhogy én is arra szavaznék, hogy legyen egy törzs szöveg, amit valószínűleg nem kell változtatni, és a technikai adatok maradjanak meg a mellékletekben, így ezeket könnyebb lesz majd módosítani. De természetesen ezekről a kérdésekről tovább fogok majd vitázni az előadóval, és remélem, hogy mindezeket meg tudjuk oldani. Tehát szerintem azért el kellene kerülni azt, hogy a technikai részleteket átemeljük a szövegtörzsbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Végezetül pedig megadom a szót az előadónknak, Cikeó asszonynak. Köszönetet szeretnék mondani minden kollégának az elmondottakért, és a bizottságnak is természetesen. A mi szándékunk az az, hogy javítsuk a digitális menetírót, abban az értelemben, hogy felhasználóbarát, hasznos eszköz legyen a gépjárművezető számára is, mert ma sajnos nem kínál, nem szolgál a gépjárművezető számára sok információval. Azt szeretnénk, hogy felhasználóbarátabb és hasznosabb legyen a gépjárművezető számára, is, megfeleljen a szociális elvárásoknak. Én teljes mértékben egyetértek azzal, amit Düran asszony mondott vagyis, hogy a mi fő célunk az kell, hogy legyen, hogy javítsuk a közúti biztonságot. Én személyesen támogatom a kivételek törlését, és az 50 kilométeres határ szerintem jobb. Persze értem, hogy a bizottság végzett egy tanulmányt, és hogy a 100 kilométer lenne ennek alapján a maximális távolság, amennyit vezethetnek a sofőrök, de Hát biztos vagyok, hogy még lesznek számos, számos módosító lesz még az 50 kilométerrel kapcsolatban, vagy a kivételekkel kapcsolatban, vagy a távolság 100 méterre történő növelésével kapcsolatban. Tudom, hogy lesznek javaslatok sokféle. A műhelyekre és a szállítóvállalatokra vonatkozóan a helyzet változik, tényleg különbözik országonként. Az Egyesült Királyságban nagy vállalatok vannak, akik megfelelő műhelyeket is fenntartanak. Örömmel, illetve érdeklődéssel hallgattam a kollégák tapasztalait, de vannak olyan országok is, amelyek úgy döntöttek, hogy teljes mértékben külön választják a műhelyeket a szállítóvállalatoktól. A bizottság javaslata az az volt, hogy teljes legyen a szétválasztás. Én személyesen támogatom a bizottság megközelítését, de még egyszer mondom, sok módosítással számolunk még, és arról meg vagyok győződve, hogy meg fogjuk találni a legjobb megoldást közösen a kollégákkal. Szerintem nagyon fontos, hogy erősítsük a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket. Nem fontos, hogy ne legyenek automatikus szankciók. Az egyesítést illetően, ahogyan azt a bizottság mondta, ha ez megtörténik, tehát a jármű vezetői kártya és a jogosítvány között, akkor ez nem lehet olyan, nem járhat azzal a hatással, hogy, hogy a, beavatkozik a, a gépjárművezető magánszférájába, mert ez egy munkavégzés közben elkövetett szabálysértés. És az integrált információs rendszerben, ha ugye a két intézmény fér hozzá, a két minisztérium, akkor minden minisztérium, mindkét minisztérium a saját adatait viszi fel például ugye ugye ott lesz az információ, hogy a gépjármű vezetői kártyát függesztették fel bizonyos időre. Tehát ezek az elemek mind könnyen ellenőrizhetők lesznek. Én nem hiszem, hogy technikai probléma merülhet fel az egyesítéssel kapcsolatban, azonban ahogyan a bizottság képviselője elmondta, azt gondolom, hogy ez még nincs kellően előkészítve jelenleg. És egy sokkal ö, szorosabb, sokkal átfogóbb hatástanulmányra van szükség. Hogyha majd ez az egyesítés megtörténik, akkor ezt folyamatosan kell tenni, és el kell, hogy fogadják azok a tagállamok is, ahol megfelelő változásokra, befektetésekre van szükség. A kérdéseket, kollégáink kérdését, kérdéseit illetően azt hiszem, hogy a elérhetőség kérdése nagyon fontos ha a gépjármű vezető ott van a vállalat székhelyén, akkor az nem pihenő idő. Tehát ezeket a tevékenységeket megfelelően kell kezelni, hogy ez ne legyen hatással, illetve a vezetési időre, pihenő időre, tehát ezeket mind-mind külön kell kezelni. A mellékletekkel kapcsolatban néhány elemet átvettem belőle, ezek fontosak. A bizottság módosította ezt delegált aktusokkal, de sajnos nagyon részletes technikai feltételeket tartalmaz a rendelet és a melléklet, és ez tízszer módosult az elmúlt időszakban, legutóbb 2009-ben és még a bizottság is bevallotta a viták során, hogy néhány melléklet már egyáltalán nem felel meg a mai követelményeknek. A tanács szeretné törölni a mellékleteket, és egy átmeneti időszakot kíván meghatározni. Éppen ezért mi azt néztük, hogy bizonyos fontos elemeket magában a rendeletben kellene megfogalmazni, hogy korlátozzuk a bizottság mandátumát a delegált aktusokra vonatkozóan, és itt abban is hagyom, de hát örömmel várom a kollégák megfigyeléseit és módosítóit. Én nyitott vagyok minden egyéb vita irányába. Volt meghallgatás, találkoztam a szakszervezetekkel, és a mm, hivatásos gépjárművezetők egyesületével találkoztam, különböző GRC-kkel, és megpróbáltam meghallgatni minden érintettet, a rendelet minden érintettjét. Információkat akarunk gyűjteni és hát szeretnénk így módon alakítani a jogszabályalkotási folyamatot. Örömmel várom a módosító indítványaikat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egyszer elmondanám, hogy március 15-ig lehet a módosítókat benyújtani. Foster asszony, ügyrendi pont? Elnézést kérek. Cikeu asszony már elmondta a véleményét, és a bizottság is, de én felvetettem egy aggályt, amire többen nem reagáltak. Több tagállam is elmondta, hogy egyre több ukrán és orosz kamion halad át Európán, és uh, hogyan fogjuk azt biztosítani, hogy ők is megfeleljenek a követelményeknek, mert azért ez is érdeke az Európa útjain vezetőknek. Sajnos erre nem reagált sem Cikau asszony, sem pedig a bizottság. Jó lenne, valaki ezt megtenné. A bizottságot kérdezem, hogy mi a vélemény erről a kérdésről. Ezeknek a sofőröknek is az európai jogszabályoknak kell megfelelnie. Egyébként pont most pénteken az EITR al- keret alatt Genfben lesz az ENSZ-nél egy ülés ezzel kapcsolatban, és hát tudjuk, hogy ez rájuk nézve extra költségekkel jár, de megpróbáljuk őket meggyőzni arról, hogy az ő érdekük is ezen szabályok betartása. Tehát az ENSZ előtt van ez a szöveg azzal kapcsolatban, hogy minden európai és harmadik országbeli kamionnak ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelnie. Cikáó asszony? 17-es preambulumra utalnék ebben a tekintetben. Tehát a 17-es preambulum bekezdés a rendeletben utal az EITR megegyezésre, ez egy ENSZ szintű megállapodás. Ez tehát azt jelenti, hogy a szomszédos országból érkezőknek az 1B mellékletes technikai felszereléssel kell rendelkezniük. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, és akkor még egyszer elmondanám, hogy a módosítókat március 15-ig lehet benyújtani. A napirend végére értünk, nincsen más témánk. Úgyhogy mindenkinek köszönöm a részvételt. A következő ülésünk március